So... Nos, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy megnyithatom a délutáni ülésünket. Mindenek előtt informálni szeretném a részvevőket a koordinátorok üléséről. Tehát napirend iránti igények a koordinátorok tudomásul vették a július 10-11-i ülésünk napirendjét, és egyetértettek, hogy milyen sürgősségi módszerrel csináljuk az 5772-est 2017-ből. A S&D visszalépett, hogyha nem tévedek a jelentésről, és az alapjogokról szóló éves jelentést fogják megírni. Ajánlások és három igény a frakciók részéről került elfogatásra. A, a B témákról szóló jelentést beírjuk, az eredményekbe. A koordinátorok a meghallgatásokról és a delegációs utakról is beszéltek, egy Tarantóba rendezendő útról a programot is elfogadták. Ez egy tényfeltáró út lesz, Larnakába szeptemberben is lesz egy tényfeltáró út, és Spanyolországban is szerveznek egy tényfeltáró utat, és megbeszéltük a május 23-i tényfeltáró utat és A következtetések világosak, és van egy világos döntés a hontalanságról. Hon, az mikor lesz ez? Hát június 29-én. A koordinátorok megállapodtak abban is, hogy a 7404-es per 2016-os petícióval foglalkoznak, a gender mainstreaming cselekvési tervről van szó, és az ERTD egy szóbeli kérdést nyújtott be a kölcsön a munkakölcsönzőknél alkalmazott dolgozók alapjogairól. Ezen kívül CCC megbeszélésekről is szó volt, amelyek június 7-én és 13-án voltak. Ez minden, és most szeretném megnyitni a, az eszmecserénket az új petíciókkal kapcsolatban, és a 164-es per 2017-es a petíció benyújtója N. Cloyd Nagy-Britanniából, és most pedig eh, szeretném átadni a kérvényezőnek a szót. Üdvözlöm, és átadom a szót. micro. Mikrofon. Thank you. Köszönöm nagyon szépen, elnök úr, hogy el a... megkapom a lehetőséget, hogy idejöttem. Köszönöm a meghívást. Néhány személyes megjegyzéssel kezdtem. Az első petíciót 1975-ben írtam hiszen egy Cardiffi délnyugat velszi női csoport azért jött ide, hogy azonos jogokat kapjunk az európai közösségben. És nagyon lelkesen fogadtak minket, hiszen mi voltunk az első ilyen női csapat Nagy-Britanniából, amely idejött. És nagyon sok barátom, is petíciókat írt ezután a parlamenthez, és úgy döntöttünk, hogy a jogorvoslat ezen útját választjuk. 1979-ben először itt a parlamentben, amikor bekerültem, akkor az EMPL szakbizottságba kerültem, és nagyon sok joganyag volt, 1975 óta, és ezeket az anyagokat pedig lassan-lassan sikerült elfogadni Európai Uniós politikaként. Kap. És az európai közösségnél elég sokat dolgoztam, és úgy érzem, hogy elég sok mindent sikerült elérnem. Öt évet töltöttem itt, és egy úgynevezett üres EU-s jegyem volt, hiszen akkor a pártom éppen ketté vált, a pártom egyik része támogatta az EU-t, a másik ellenezte. Tehát, és én igazából azokkal kerültem be, akik ellenezték. De két év elteltével megváltoztattam az elképzeléseimet, és szeretném kihangsúlyozni mindenki számára, hogy ez egy jó dolog, hogyha megváltoztatjuk a véleményünket, hogyha tényleg találunk valamit, ami arra ösztönöz, hogy megváltoztassuk a véleményünk. És ez igazából mindenkire vonatkozik. És a kollégáimtól kaptam hideget, meleget, akkor a munkáspárt ketté szakadt, az egyik, mint mondtam, ellenezte a másik, támogatta az EU-s csatlakozást. És miért változtattam meg a véleményemet? Azért, mert a kollégáim rám mutogattak, és azt mondták, hogy igazából elvesztetted Hillhead kerületet a munkáspárt számára. Nevettem, és azt mondtam, hogy igazából ott uh, milyennek a jelentősége, és akkor nem mondtak semmit két évig, és két évig után szóba se álltak velem. Tehát azért eléggé forró érzések voltak, és az emberek nagyon-nagyon polarizáltak voltak. Amikor elleneztük akkor az LK e tagságot, akkor igazából a vajhegyekről beszéltek, a tej óceánokról, cukorhegyekről, arról volt szó, hogy dömpingárak árak vannak, állami támogatást kapnak a termékek, és a szociális fejezet pedig eh, nagyon lassan haladt előre, ahogy más dolgok is mások voltak. Például nem volt környezetvédelem az Európai Unióban, nem volt környezetvédelmi hatóság. Nagyon sokat működtem együtt a tagállamokkal, a szocialista frakcióval, azokat a politikákat támogattuk, amelyekből valóságot jogszabályokra szerettünk volna létrehozni. Tehát nagyon jó, hogy más országokból való kollégákkal dolgozhattam, hiszen így jobb lehetőségeink vannak munkahelyteremtésre, a dolgozók jogainak kiterjesztésére és 1979-től 84-ig voltam a parlament tagja. Nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy hogyan fejlődött, és hogyan nőtt a gyerek. És azt is láttam, hogy milyen viszony volt a nemzeti és az Európai Parlament között. Hát akkor az Európai Parlamentet nem vették komolyan. És most hatalmas ereje van. És Theresa May, a miniszterelnök asszony az alsóházban kijelentette, hogy az Európai Parlamentet komolyan kell venni majd a Brexit tárgyalások során, hiszen az Európai Parlamentnek óriási hatalma lett. És emlékeztettem, emlékeztettem a múltra, és emlékeztettem a parlament vétójogára is, amelyel élhet a tárgyalások során. Tudjuk, hogy például a vétó milyen erővel bírhat az ENSZ-nél. És uh, igazából megvan ez az eszközünk, élhetünk a hatalmunkkal. Tehát emlékeztettem Teréza may erre, és elmondtam, hogy az Európai Parlament uh, neki is jóvá kell hagyni a kilépési megállapodást, hiszen a parlament végig jelen lesz a tárgyalásokon, és a parlamentet rendszeresen informálni kell a tárgyalásokról, és az Európai Parlament hozzájárulása is szükséges egyszerű többséggel. Mielőtt a Brexit megállapodást életbe léptetjük. Az Európai parlamentnek pedig joga, hogy megtagadja hozzájárulását az utolsó verziótól. Tehát politikai eszközök vannak a kezében. Most a petícióm. Kiosztottam néhány másolatot. Igen. Három konkrét aggályom van. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban a tízes cikk egyes és hármas bekezdése, ahol azt olvasuk, hogy az Európai Unió minden polgárának joga van az unió demokratikus életében történő részvételre. Én eh, természetesen európai polgárokat védeni kell, akik Nagy-Britanniában dolgoznak, és védeni kell a briteket, akik az Európai Unióban dolgoznak. Tegyük lehetővé a brit polgároknak és az EU-s polgároknak, hogy függetlenül a Brexit tárgyalásoktól ugyanazokat a jogokat élvezhessék, élvezhessék amiket élveztek. És természetesen nagyon lényeges az, hogy a kulcskérdésekben pedig befolyásolni tudjuk az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy eh, a csúcs prioritásokat a tárgyalásokon eh, megfelelő súlyjal képviselje. És eh, azt is javasoltam a petíciómban, hogy az Európai Parlament hívja meg a brit miniszterelnököt, hogy szóljon a parlamenthez ezekről a témákról, és hogy válaszoljon meg olyan kérdéseket, amelyek aggályosak én ezt már mondtam a brit parlamentben Theresa Maynek, és megkértem, hogy jelenjen meg az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy, válasz, hogy kérdéseket megválaszoljon. És azt mondta, hogy hát még nem kapott meghívót. De nagyon alaposan meggondolja, ha meghívják. Tehát szerintem ez egy olyan kijelentés, amire reagálni kell hiszen úgy gondolom elég sok agályos pont van, és nem mindenki gondolja Nagy-Britanniában sem, hogy ki kell lépni az Európai Unióból. Nemrég volt a parlamenti választások Nagy-Britanniában, ahol az emberek többsége az én választókerületemből, dél-nyugat Velszből a kilépésre szavazott, de ez az én választási eredményeimet nem érintette. Én szorgalmazom a benmaradást. És abszolút nem volt befolyása az egyiknek a másikra. Tehát én 61%-os többséget élvezek még abban a választókerületben, ahol elutasították az Európai Uniós tagságot. Tehát az embereknek nincsen velem problémájuk. A választások alatt nagyon sok embert felkerestem, és azt mondták nekem, hogy aggódnak, például az iparban foglalkoztatottak, és az építőipar nagy munkáltató dél velszben és megijedtek, hogy mi lesz az iparral, hogyha elhagyjuk az Európai Uniót. A Panasonicnak is van egy üzeme, ismerős a Panasonic, és most félnek, hogy a Panasonic is elmegy. Tehát az egyik legmegindítóbb dolog a következő volt. Vettem a piacon virágot a választókerületemben, és akkor elkezdtem a virágárussal beszélni. Olasz volt. 15 éve él Velszben, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon bosszankodom. És mond, kérdezem, miért? azt mondta, hogy azért, mert az emberek nekem most azt mondják, hogy hazamész, nem? Te most hazamész. És ő azt válaszolta, hogy 15 éve itt élek, ez az otthonom. És igazából ez egy megindító történet. Hiszen, hogyha valaki nem brit és Nagy-Britanniában él, attól azt várják el, hogy na most majd menj haza. És láttuk például Nagy-Britanniában, hogy nagyon sokan, nagyon sok kórházban nem tudnak külföldről nővéreket hívni, mert az emberek egyszerűen félnek. Hogyha Nagy-Britanniába mennek nővérként dolgozni, akkor hazaküldik őket. Tehát nagyon sok ilyen történetet tudnék mesélni. De elnök úr már eh, gondolom türelmetlen, és most be is fejezem. Még mindig azt hiszem, 2017-ben is, hogy még mindig jobb együtt. Semmi oka nem lesz eh, ünnepelni, hogyha elhagyjuk az Európai Uniót. És eh, nagyon sokan ismernek itt olyan alakokat, akár az Európai Parlamentben is, akik nem veszik komolyan Európát, akik tagadják a klímaváltozást, és nem hajlandók a jobb jövőért dolgozni. Együtt kell működnünk a közös biztonságért, a prosperitásért, a virágzó gazdaságért, amely nem csak kevesek érdekét szolgálja. Ez marad a meggyőződésem hogy sokkal jobb lenne, ha benn maradnánk az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ha megengedik, akkor magyarul fogom folytatni az anyanyelvemen. Éppen ezt a ö, kedves felvezető szöveget én elnöklőként kell, hogy tartózkodjak minden véleménynyilvánítástól, de ha most mégis egy fél percre kivételt tehetek, akkor azt szeretném elmondani, hogy egy valaki tudja megváltoztatni a Brexit döntést, ez pedig Nagy-Britannia polgárai, esetleg 2019-ben. Tehát lehet, hogy el kell gondolkodni ezen a lehetséges forgatókönyvön is, és sok sikert kívánunk önnek, hogy a választók körzetében az arány megváltozzon. Ön is azt mondta, hogy megváltoztatta a véleményét. A vélemény megváltoztatása mindig jó akkor, amikor egy rossz véleményből rossz, jó véleményt csinálunk. Ha fordítva történik, az már nem biztos, hogy mindig jó. Én meggyőződéses európai vagyok, és nagyon szeretném, hogyha Nagy-Britannia bent maradna, de ismétlem, ezt Nagy-Britannia polgárai tudják eldönteni egy esetleges újabb népszavazás alkalmával 2018 végén, vagy 2019-ben is lehet, hogy önöknek ezen kell dolgozni, és mi ehhez politikai és személyi támogatást tudunk ö, ígérni, de a döntést azt mi nem tudjuk meghozni. Ami viszont a petíciót illeti, a kedves kollégáknak szeretném a következőt elmondani, és önnek is. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága azért van, hogy meghallgassa az Európai Unió polgárainak a véleményét. Mi érzékeljük, és a mai nap erről szól ebben a bizottságban, hogy nagyon sok probléma és félelem fokozódik és jön létre a Brexit döntés nyomán. Ma a véleményem szerint egyetlen egy petícióról se tudunk dönteni. Mert a tárgyalások épp, hogy csak elkezdődtek. Ezért azt fogom javasolni a kollégáimnak minden lehetséges alkalommal, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, a petícióra figyeljünk oda az önök szavára, mindannyiuk szavára figyeljünk oda, és kísérjük figyelemmel az egész folyamatot 2019-ig. És amiben lehet, az folyamat során is, és a folyamat végén is segítsünk Önöknek. Amit ön említett eh, a miniszterelnök asszony, mély miniszterelnök asszony esetleges meghívásával kapcsolatban, ezt regisztrálom, ezt a felvetést, és majd eh, kellő alkalommal az elnökök tanácsán felvetem. Megnyitom a vitát, nem tudom, kedves kollégáim, akar-e valaki a petícióhoz hozzászólni? Tessék, parancsolj. Um, I just wanted, uh, um... Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden szerettem volna megköszönni azoknak a parlamenti képviselőknek, akik támogatták ezt a petíciót, Szerintem azért eléggé meglepő, és az Európai Parlament felé is egy nagyon erőteljes üzenet az, hogy a Westminster Parlamentben azt látják, hogy az emberek az Európai Parlamenthez fordulnak petíciókban. Ez azt is mutatja, hogy a nemzeti parlamentek, nemzeti hatóságok és az Európai Parlament közötti kapcsolatépítés nagyon is sikeres volt. És tulajdonképpen ebben a külön esetben a Westminster és a az európai parlamenti képviselők közötti párbeszéd nagyon jól mutatja azt, hogy milyen lehetőség ez a petíciók benyújtói számára. Alapvetően szerettük volna az első petícióra visszavezetni azt a kérvényt, amelynek értelmében a brit állampolgárok európai állampolgárként azonos elbánás vagy bánásmódban kell, hogy részesüljenek. Ez egy hosszú történet, és most is rámutat arra, hogy mennyire fontos kérdés ez. Nagyon sajnálatos az, és lehet, hogy más kollégák esetleg nem követik nap mint nap a brit híreket, de sajnos az Egyesült Királyságból a kormánypártok részéről senki nem jött el erre a mai ülésre, és alapvetően ma a parlamentben a kisebbségi kormányzás programját mutatták be. Ez egy olyan lehetőség volt, amely nagyon nagy port felkavart vita kapcsán nem csak az alsóházban, hanem a felsőházban is majdnem, hogy az egész folyamat elhalasztásához vezetett, mert a munkáspárti és a liberáldemokratikus párt felsőházi tagjai ezt az egész folyamatot le akarták állítani, de mégis semmi sem történt jogalkotási szinten az angol parlamentben, ez pedig azt mutatja, hogy nagyon rosszul haladnak a tárgyalások. Ez egy nagyon rossz üzenet az emberek felé, hiszen limbóban élnek az emberek lassan egy éve, és ez a kormány hibája. Ma ezt egyébként megtehette volna a referendum után ma és már egy évvel ezelőtt is a kormány Nagy-Britanniában az embereknek biztosítékokat adhatott volna arra vonatkozólag, hogy hogyan alakul majd az életük. Ezért nagyon fontos ez a petíció, az európai parlamenti képviselők megválasztásáról is, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy a királynő beszéde a mai napon nem valami progresszív vagy konstruktív beszéd volt az állampolgári jogok tekintetében, hanem továbbra is egy ilyen ködös helyzet alakult ki. Nagyon fontos lenne az, hogy valamilyen biztonságot érezzenek az emberek, és szeretném kérni majd a brit kormányt arra, hogy egy komoly javaslattal álljon elő, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, jogbiztonságban. Ezért nagyon fontos ez, és a Westminsteri parlamentbe is ezt tolmácsolni kell. Léda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. hallhattuk a felszólalásokat, a petíció beterjesztőjét hallhattuk, aki beterjesztette petícióját, és rámutat arra, hogy a népszavazás micsoda joghézagot, micsoda űrt teremtett fontos lenne az is, hogy a brit miniszterelnök asszonynal eszmét cseréljünk, az erre vonatkozó gondolatok, ötletek nagyon jók, és ahogyan ön is elmondta, fontos lenne meghallgatni a petíció beterjesztőit, akik ebben a mai esetben Nagy-Britanniából érkeztek, de más tagállamokból is érkeztek petícióbenyújtók, tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit ma garantálni tudunk, az az, hogy egészen a tárgyalások végéig a meglévő jogokat biztosítsuk. Ez az egyetlen helyes hozzáállás, csak ennyit tudunk tenni. Persze értem, hogy a brit kollégáknak ez mennyire érzékeny kérdés, és mi mindannyian nagyon sajnáljuk a népszavazás eredményét, a britek döntését, és sajnálom egyébként azt is, hogy a népszavazási kampány során az európai más tagállambeli véleményeket nem igazán vették figyelembe, nem is érdekelte senkit Nagy-Britanniában. Tudom, hogy voltak olyan brit kollégák, akik azt támogatták, hogy ne lépjen ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Én már akkor azt gondoltam, hogy hát ez olyan, mintha már mindenki készpénznek venni azt, hogy megtörtént ez a vállás. Senkit nem érdekelt az, hogy a másik fél Európa mit gondol. Vajon jelenleg egy kicsit jobb a meggyőző erőnk a népszavazás után. Sajnos én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy meg kell őrizzük hidegvérünket, és mindent meg kell próbálnunk. Nem volt erre egyébként túl sok lehetőségünk. Bizonyos brit kollégák ezt meg is értették, és már el is mentek innen a parlamentből még azok is, akik egyébként támogatták volna a bentmaradást, például olyan személyekre gondolok, akiket most a brit parlamentben időközben megválasztottak parlamentőnek, tehát ők sem hisznek abban, hogy itt változások tapasztalhatók majd. Vagyis a petíciós bizottság részéről csak annyit tehetünk, hogy meghallgatjuk az aggályokat, és megpróbáljuk ezeket az aggályokat politikai formába önteni. Végre megkezdődtek a tárgyalások, ugye eltelt egy év, ezt ne felejtsük el, végre sikerül legalább tárgyalóasztalhoz leülnünk. Én nem igazán értem a helyzetet, de lehet, hogy én nem voltam eléggé jól informált, de nem értem azt, hogy miért kellett egy évet várni. Nem gondolom, hogy ez a rajtunk múlott, ez a brit félen múlott. Minden esetre az ténykérdés, hogy egy éven keresztül a vita állandóan arról szólt, hogy megkezdjük-e a tárgyalásokat, vagy nem, újabb népszavazást kiírunk, vagy sem. Most végre politikai formába tudjuk önteni a brit állampolgárok véleményét, azokra gondolok, akik más tagállamokban élnek, vagy azokra az európai állampolgárokra, akik Nagy-Britanniában élnek. Mert igenis, és fontos az ő véleményük a tárgyalások során is. Michel Barnier lesz a főtárgyaló, teljesen világos a helyzet. Itt ugye prioritást élvez az állampolgári jogok kérdése. És én azt gondolom, és ezt el is mondtam ma reggel már, hogy valószínűleg lesz egy állásfoglalásunk is, amelynek a lényege azokra az aggályokra fog összpontosítani, amelyet azok az emberek fogalmaztak meg, európai állampolgárok, akik Nagy-Britanniában élnek. Nos, hát nagyjából ezt szerettem volna elmondani, természetesen támogatom azt, hogy tartsuk nyitva ezeket a petíciókat, és próbáljuk meg politikai formába önteni ezeket az aggályokat, hiszen azért az elég egyértelmű, hogy látványosan az európai állampolgárok eh, mit gond, mi, hol látják a felelősségeket. Gracias, <clears throat> presidente. Quiero darle... Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni a petíció beterjesztőjének a munkáját és a felszólalását is. Ez egy példaértékű felszólalás volt, a petíciók beterjesztői mindig ötleteket adnak, megerősítenek bennünket. Ők, illetve mi vagyunk az a nyitott ablak, amely az embereket és az intézményeket összeköti és bizony az Egyesült Királyságban élő a állampolgárok is még mindig, brit, még mindig európai állampolgárok legalább két éven keresztül. Tehát tulajdonképpen a, jogsza, a játékszabályok egészen addig érvényben maradnak, amíg a tárgyalások folynak. Itt tulajdonképpen a bizalom kérdéséről van szó. Vajon bíznak-e az állampolgárok um, a jogalkotásban és um, a kormányok, kormányokban? Én azt gondolom, hogy az Egyesült Királyságban élő európaiak, illetve azok a britek, akik máshol élnek az EU-ban, elveszítették uh, hitüket a kormányban, amely egyébként még meggyengülve került ki a választásokból is. Ebben a bizonytalan helyzetben, ebben a kontextusban a bizalom sérül, az emberek nem hisznek eh, a felelősségében ennek a kormánynak, és tulajdonképpen az eredményekkel kapcsolatban sem eh, túl sok eh, reményük van. Az Egyesült Királyság kormány azt fogja kérni az ott élő európai állampolgárokról, hogy regisztráltassák magukat. Most ez így önmagában nem érvényes, hiszen az európai állampolgároknak nem kellett egészen mostanáig regisztrálniuk, mert erre nem volt szükség, nem lehet most megváltoztatni a szabályokat, tehát az Egyesült Királyság a tárgyalások befolyása alatt nem változtathat semmit. Ez egyszerűen nem érvényes jogilag, és röviden még azzal zárnám le, hogy ugye itt ebben a szakbizottságban inkább az állampolgároknak akarunk szót biztosítani. Világos az, hogy az Európai Parlament látja az aggályokat, és a Préda úr is elmondta, itt nem csak arról van szó, hogy vitázni szeretnénk, vagy nyilatkozatokat tennénk itt az Európai Parlamentben, mi egy jogalkotói feladatokkal ellát, tehát jogalkotói feladataink vannak itt parlamentként, és megválasztott parlamenti képviselők vagyunk, az európai állampolgárok küldtek bennünket ide, éppen ezért a Petíciós Bizottság és más európai parlamenti szakbizottságok is együtt lefektettük azt, hogy az Európai Unió és minden intézménye világos játékszabályok mentén tevékenykedjen. A legfontosabb az, hogy az állampolgárok mellett álljunk, ez egy elvi nyilatkozat volt, és az állampolgárok valóban megjelennek. Olyan emberekről van szó, akik a Brexit-től kezdve egy éve már arccal, gondolatokkal megjelentek előttünk, és ezért nagyon fontos az, hogy ebben az elkötelezettségünkben megmaradjunk, és az állampolgárokat segítsük, egy garanciává váljunk a megszerzett jogok megőrzése érdekében, és mindezt úgy, hogy ebben, ezen folyamat során világossá tegyük az Egyesült Királyság számára is, hogy nem hogy, hogy ezeket a hibákat még ki lehet javítani, és a hibákat meg lehet fordítani az Egyesült Királyságnak a jövőjére és a saját állampolgáraira kell gondolnia. Most egy évvel a Brexit népszavazás után nem ugyanúgy néz ki a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. A legfontosabb számunkra az állampolgárok helyzete. Mi egy eszköz vagyunk, és hogyha nem jól végezzük a munkánkat, vagyis nem jól ö, oldjuk meg a problémákat, akkor nincsen értelme a működésünknek. Éppen ezért köszönjük szépen azoknak a, az ezereknek, százaknak, akik petíciókat ö, terjesztettek be már a népszavazás előtt és azóta is, és mi készen állunk arra, hogy konkrét módon segítsük őket. Miután több jelentkezőt nem látok, akkor engedjék meg, hogy úgy zárjam le ennek a petíciónak a megtárgyalását, hogy a petíció nyitva marad. Figyelemmel kísérjük a tárgyalásokat. Mihez, olyan konkrétum kerül az asztalra, amikor folytatnunk kell ezt a dialógust, akkor kedves Kridasszony szeretettel látjuk ismét és folytatjuk ennek a témának a megtárgyalását. Mindaddig nyitva marad a dolog, amíg megállapodást nem jön létre az Európai Unió és Nagy-Britannia parlamentje, illetőleg kormányok között. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a következő petíció a 101 per 2017-es petíció. Tony Venables brit állampolgár nyújtotta be, szintén a Brexit témával kapcsolatban. Úgy tudom, hogy itt van a petíció benyújtója, Venábles úr. Tessék, parancsoljon, ön szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen. Who's the founder of New Europe. Köszönöm szépen. És uh, szeretném elmondani, hogy nagyon nagy lab, lobby tevékenység zajlik Nagy-Britanniában a brit parlamentben, és ez valószínűleg érezteti magát itt is. Itt a többi kérvényezővel együtt úgy gondjuk, gondoljuk, hogy ebben a parlamentben meghallgatják az aggájainkat más intézményekkel szemben, tehát az más intézményekkel szemben meglévő aggájainkat. Az én petícióm lényege az, hogy mi az Európai Parlamentben az egyetlen közvetlenül megválasztott intézményt látjuk. Ez az egyetlen európai intézmény, amely nagyon komolyan foglalkozik az európai polgársággal. És uh, Anne Cluid-tól is hallottam, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, és hogy ez mennyire fontos. Tehát, hogy igazából nem csak a jogokat őrzi a parlament, hanem az állampolgárság státuszát is. Az a probléma, amivel foglalkozunk, az, hogy a szerződés azt mondja, hogy ha valaki egy európai tagállam állampolgára, európai állampolgár is. De hogyan lehet európai állampolgárságot szerezni? Ezt tudjuk. De hogyha valaki elveszti, arról nem tudunk semmit. Az állampolgárság elvesztése viszont roppant ellentmondásos dolog, hiszen soha nem született erről döntés. Igazából mindig vannak felforrósodott közviták parlamenteken belül, alkotmánybíróságokon, és így tovább. Én azt javasolnám, hogy a parlament foglalkozzon azzal, hogy ne lehessen senkitől sem elvenni az állampolgárságot parlamenti ellenőrzés nélkül, megfelelő tájékoztatás nélkül, megfelelő jogorvoslat nélkül, és megfelelő alternatív megoldások nélkül. Igazából egy másik intézmény az Európai Parlamenten kívül, amely felvethetni az európai állampolgárság kérdését ilyen formában nem létezik. Tehát ez a dolog nem dőlt el három okból. Először is, hogyha a brit lakosság többsége arra szavazott, hogy az ország hagyja el az Európai Uniót, és lemond az európai állampolgárságáról, akkor nézzük meg, hogy mi történt a népszavazás előtt. Hogyha megnézzük, például, hogy a kormányzat milyen levelet küldött Nagy-Britannia minden háztartásába, hogyha megnézzük a választási bizottság írásait, hogyha megvizsgálják a kampány szellemét, sehol semmilyen szó nem esett az európai állampolgárságról, csak most halljuk annak ellenére van ez, hogy a emberek szabad mozgása nagyon jelen volt ebben a kampányban. Ez nem, nem olyan téma, hogy én azt mondom, hogy ellenzem a népszavazást. És ez a kettes számú probléma. Az, ez az egyes, bocsánat. A kettes számú probléma az, hogy akiket leginkább érint a dolog, azoknak nincs szavazó joga. Az én esetem tipikus. Külföldön éltem 15 évig az EU-ban, tehát nem választhatok a saját hazámban. Ez lényeges dolog, hiszen az európai állampolgárság megváltoztathatja az életet. Tehát máshogy szervezem az életemet, tehát a saját családi életemet, a szakmai életemet európai állampolgárként alakítottam, sőt, még, még az értelmiségi életemet is. Tehát, hogyha nem tudnak aludni, akkor küldök önöknek egy könyvet az európai állampolgárságról, hogy ez mennyi mindent jelent. És igazából nem szavazhatok európai állampolgárként saját hazámban. A harmadik probléma az, hogy sokan azt mondják, hogy rendben van, nem volt tökéletes a folyamat, a demokrácia ritkán perfekt, de számít ez? Igen, számít. Mivel az EU-s polgárság igazából nem csak a nemzeti állampolgárság marionettje. És Igazából most emlékeztetek az Eurovíziós Dalfesztiválra, rég nyertünk. De most sokkal inkább arra utalok, hogy az Európai Bíróságon mi történik. Meglepő módon az Európai Bíróság nem igazán képviseltette magát, hiszen az Európai Bíróság olyan esetekben, mint a Ratman és Sambrano, úgy írja le az el, európai polgárságot, állampolgárságot, mint egy alapvető státuszt. Nem egy elégséges állampolgárság, mint eddig. Ez a modernkor első igazi transnacionális állampolgársága. És éppen ezért a parlament kompetenciájába tartozik. Sokkal több, mint a jogok összessége egyre több ember számára, főleg fiatalok számára, hanem a részvételről szól, a valahová tartozásról, hogy valakinek megvalósuljon az európai álma. És ez nem nagyon van jelen az európai intézményekben. Nagyon fontos a petíció tekintetében az állampolgárság, és pedig két viszonylatban. A népszavazás után hallottunk az európai parlament olyan hangokat, hogy legyen valamilyen kedvezményezett társult tagság. Hát ez bármit is jelentsen, de mindenképpen vitát generál. De erről sem hallunk most. Nem halljuk az Európai Parlamentnek ezeket a hangjait. És bizonyos mértékben pedig választás előtt vannak, ahogy Danuta Hübner is mondta ma délelőtt lehetséges az európai jogokat megtartani? Tehát most ne, ne csak azokra gondoljunk, amire szűken koncentrálnak a bizottsági nyilatkozatai, mint a május végi. Lehetséges, hogy ezeket a jogokat el lehet venni, amit mert el fogjuk veszteni az európai állampolgárságunkat. Az elmúlt húsz évben eh, az ECAS-nál dolgoztam tanácsadóként, és elmondhatom, hogy igazából egy olyan generáció keletkezik, amelynek nagyon sok joga van elméletben. De ezekkel a jogokkal nem lehet már élni gyakorlatban. És borzasztóan időigényes és drága lesz nem csak az egyének számára, de az adminisztrációk számára, a közigazgatások számára is, hiszen egyszerűen nincsenek forrásaik, hogy 5 millió emberrel foglalkozzanak. És ezek az Európai Unióban, ennek a harmad része él az Európai Unió különleges országában, óriási feladat. És hogyha most megnézzük az alapjogokat, mindenki mindent fog majd mesélni. Nagyon jó dolgokat hallottunk a kutatási projektekből ma délelőtt. Hallottuk, hogy milyen előrejelezhetetlen helyzetekbe kerülhetnek emberek a szakmai életükben, a családi életükben. Tehát igazából elvetjük egy olyan generáció magvait, amely elégedetlen lesz, hogy most ezt udvariasan fejezzem ki. Tehát, hogyha megnézzük a másik dolgot, amire tanult a Hübner is utazott, tehát hogy az emberek itt a parlamentben gondolkodnak az európai állampolgárságon, és hogy ezt megtarthatjuk, ezt a státuszt, akkor ebből a további dolgok mind levezethetők. Sokkal jobban, mint az összes többi dolognál. Tehát nagyon fontos ezt a státuszt fenntartani, megőrizni és ami a vitát most előmozdítja, az az, hogy megmaradjanak ezek a jogok. És a bíróságon is ugyanúgy szó van erről. A másik oka annak, hogy az Európai Parlamentnek foglalkoznia kellene az állam, európai állampolgársággal, olvasható például a bizottság közleményében is, amelyben az alapjogokról ír. Ezt hallottuk ma délelőtt. Kiváló anyag és meg se említi az európai állampolgárságot. És az Európai Parlament az egyetlen, amely ezt alkalmazhatja. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Kérdezem a kollégáktól, Jár kolléga, parancsolja. Peter. Még egyszer hát ha már egyszer itt van ez a téma napirenden, ez egy ilyen vörös szalag, és délelőtt is nagyon oda kellett figyelni, hogy az emberi jogokból ne csináljunk tárgyalási bóvlit. Tehát igazából taktikai csapdába kerültünk. Tehát itt az európai polgárságnál azért nem játszott szerepet a Brexit, mert azok, és én is azt hittem, hogy nem lesz Brexit. Én is azt hittem, hogy nem lesz. Azt gondoltam, hogy nagyon szoros lesz az eredmény, de nem lesz Brexit. És azt gondol, és azért nem foglalkozott vele senki, mert senki sem gondolt, hogy lesz Brexit. És akit politikailag érdekelt a Brexit, nyilván nem hozták elő témaként. Azért mert nem szép téma, hogyha Brexitet akarunk. És éppen ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy a polgárok jogai megmaradjanak mindkét oldalon. Tehát azon britek jogai, akik az EU-ban laknak, és fordítva. És igazából ez a társult állampolgárság még nem kerül teljesen feledésbe, de úgy gondolom, hogy a tárgyalási csomagban benne van. És uh, itt említették többen, hogy az emberi jogokban ne csináljunk tárgyalási alapot. Tárgyaljunk a gazdaságról, tárgyaljunk a levegőről, de, de nem tárgyalunk emberi jogokról. Nem tárgyalunk alapjogokról. És igazából tényleg azt szorgalmazom, hogy nagyon-nagyon figyeljünk oda ezekre a dolgokra már, már majdnem azt mondanám, hogy az Európai Unióban előnőtt jogok, igen, igen, igen, mert ezek a jogok velünk nőttek, ezek nem a semmiből vannak, és ezek maradjanak meg. És ezeket nem szabad kivenni a csomagból. A brit kormányon is meg kell ezt tárgyalni, maradjon nyitva a petíció, és nem lankadhatunk, hogy ne figyeljünk oda. Tessék Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy gyakorlati javaslat. Figyelemmel kísértem ezt a petíciót, és egy nagyon részletes anyag követte ezt. A parlament úgy tudom, egy állásfoglalást akar majd a polgárságra, a polgárok jogairól is a nyári szünet után hozni. Hát nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük azok véleményét, akik megszövezek, szöveggezik majd ezt az állásfoglalást, és reméljük, hogy ez a petíció majd bekerül. Yes, yes, thank you. Um... Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit hallottunk. Igazából csak egy gyors megjegyzésem lenne a demokráciáról. A délelőtt során már tárgyaltunk erről, és igazából nem sült ki belőle semmi. Hiszen azok az EU-s polgárok, akik Nagy-Britanniában élnek, itt voltak a képviselőik, nem szavazhattak a népszavazáson. És ez ugyanaz, mint, mint a brit választások, hogy az EU-s polgárok nem szavazhattak, tehát 5 millióan nem szavazhattak. Tehát 5 millióan nem tudtak szavazni a saját jövőjükről. A EU-ban élő britek sem szavazhattak. Nem mehettek részt a népszavazat, népszavazáson. Úgy gondolom, hogyha egy állásfoglalást írunk, akkor a parlament nevében ezeket a dolgokat meg kell említeni. És igazából ezektől az európai polgároktól megvonták a jogaikat. Nem szavazhattak. Nem szépen, még valaki? Tehát akkor ezt a petíciót is, kedves Önelbesz úr, megköszönöm önnek, és azzal zárnám le, hogy nyitva marad a petíció, figyelemmel kísérjük a folyamatot, szeretném elmondani önöknek, eh, hogy a Európai Parlament szabályai szerint minden egyes petícióról feljegyzés és elemzés készül, és ez átkerül a bizottsághoz, tehát ez ott lesz Barnier úr asztalán is. Ezért fontosak a petíciók, és ezért fontos az önök véleménye. Minden olyan véleményt, amit önök megfogalmaztak, azt mi átküldjük a bizottságnak is, és figyelemmel fogjuk ö, eh, kísérni ö, eh, az összes állt önök által megfogalmazott petíciót és véleményt akkor, amikor az Európai Parlament véleményét meg fogjuk fogalmazni. Tehát ezért fontos a mai tárgyalás, és ezért fontos az, hogy önök aktívak voltak a petíciók benyújtásánál. Tehát köszönöm szépen még egyszer is, kedves Rábesz úr, önnel is folytatjuk majd a dialógust, akkor, amikor konkrétumok lesznek az asztalon. A Robert Westeni úr által szintén brit állampolgár 800 2 per 2016 szám alatt benyújtott petíció következik. Miután a petíció benyújtója nincs itt, de Richard Corbett kolléga itt van, neki adom meg a szót, hogy elemezze a petíciót, parancsolja kollégám. Thank you very much, and Mr. Weston. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, de nem tudott eljönni a kolléga ma minden bizonyal láthatták azt, hogy a petíció beterjesztője azzal érvel, hogy amennyiben a Brexit folyamat így folytatódik, akkor megfosztják az európai állampolgárságától, attól függetlenül, hogy ő ezt nem akarta. Tulajdonképpen ne felejtsük el azt, amit a kolléga is elmondott, hogy olyan személyekről van szó, akik nem is tudtak szavazni ebben a népszavazásban. A petíció beterjesztője tudja, hogy a állampolgárság és a, tehát a citizenship és a nationality között különbséget tesz. Márpedig az egyetemes emberi jogok nyilatkozatának értelmében. Senkitől sem lehet elvenni állampolgárságát csak úgy. Tehát vannak olyan garanciák, amelyek értelmében nem lehet valakitől elvenni az állampolgárságát akarata ellenére. És ez történik ugye az európai állampolgársággal, és ezért a petíció beterjesztője azt kéri az EU-tól, hogy találjanak egy megoldást azoknak az Egyesült Királyságbeli kollégáknak, illetve embereknek a problémájára, akik nem szeretnék, hogy megfosszák őket európai állampolgárságuktól. Természetesen addig kérjük, hogy nyitva maradjon ez a petíció, amíg az Alkotmányügyi Szakbizottsághoz el nem jut, és a jogi bizottsághoz is ez az ügy. Ez szerintem mindenképpen jó. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, ahhoz arra van szükség, hogy a szerződés módosuljon, de ahogyan ezt a lehetőséget nyitva lehetne tartani, anélkül, hogy megváltoztatnánk a szerződést, akkor viszont a jogi szakbizottság lesz ebben az illetékes, tehát meglátjuk, hogy melyik opció valósul meg, de minden esetre a Brexit folyamat alatt az alkotmányossági vagy alkotmányügyi szakbizottság szerepe nagyon fontos lesz. Meg kell tehát vizsgálnunk azt, hogy hogy néznek ki ezek a perspektívák. Én azt is elmondanám, hogy mindezek a petíciók azt mutatják, hogy milyen sok állampolgár az Egyesült Királyságban brit, esetleg külföldön élő állampolgárok mennyire európainak érzik magukat, szeretnék megőrizni ezt a kapcsolatot, úgyhogy itt tulajdonképpen egy ilyen szívügyről van szó, de öm, ugyanakkor ezeket a jogokat nem lehet csak úgy megvonni tőlük, már pedig ez készülődik. Ez pedig szélesebb kontextusba helyezi ezt a vitát. És az egyetlen módja annak, hogy megőrizzék ezeket a jogokat, az az, hogyha megállítjuk a Grexit folyamatát. Egyébként van, aki emellett érvel, és én azt gondolom, hogy ez jó is, hiszen van egy ilyen nagy civil szervezet az elmúlt hónapok során nagyon nagy mértékben nőtt az Egyesült Királyságban, és megpróbálják megállítani a Brexit folyamatát. De ha ez nem történne meg, amennyiben a Brexit féle vállóper két éven belül megvalósul, valóságá válik, akkor a parlament is ezt elutasíthatja, vagy megerősítheti, és miután a parlamentet az emberek, az állampolgárok szavazták meg, ezért nagyon különleges módon meg kell vizsgálnunk azt, hogy az emberek jogai érvényesültek-e. És egy másik fontos dolog, attól függetlenül, hogy igen-e vagy nemmel szavaz-e a parlament, van egy olyan lehetősége is, ahogyan egyébként minden egyes kormánynak is megvan erre a joga, hogy mielőtt szavaz, na, átküldi ezt az egész megállapodást az Európai Bírósághoz előzetes jogértelmezésre hiszen itt az alapjogi kartában foglaltaknak is meg kell feleljen a megállapodás, és amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy ez nem áll összhangban, sem a szerződéssel, sem pedig az alapjogi kartával, akkor hiába 50-es cikk ide vagy oda, onnantól kezdve nem állja meg a helyét a megállapodás. Hogyha ezzel kapcsolatban aggályok fogalmazódnak meg, akkor a parlament készen kell álljon arra, hogy elküldjük előzetes jogértelmezésre a bíróságnak ezt a megállapodást, még mielőtt igennel vagy nemmel szavaznánk. Tehát mondjuk azt, hogy két év után megáll az óra, mert itt egy sokkal fontosabb kérdésről van szó, alapjogi kérdések merülnek fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az, amit a kedves kolléga mondott. Nekem, ha most csinálunk egy zárójelet is, nem a petíciót tárgyaljuk meg, hanem eszmefuttatást tartunk arról, hogy mi minden történhet meg. Politikailag veszélyes lenne, ha egy európai bíróság állítaná meg a folyamatot. Erre oda kell figyelni. Mert a Brexit támogatói azt mondanák, hogy diktálni akar nekünk egy európai bíróság. Ha már tőlem akarnak tippet, akkor előfordulhat, hogy lesz egy szerződés az asztalon 2019 elején, és mint minden vállóperbe Ebben a szerződésben lesz egy csomó olyan elem, ami Nagy-Britannia polgárai számára hátrányos lesz. És akkor mondhatja egy civil mozgalom a, a Nagy-Britannia politikusainak, a kormánynak és a parlamentnek, hogy nincs jogotok ezt aláírni, hanem kérünk erről egy népszavazást. És a 2019-ben egy népszavazás fölírja a 2016-os népszavazást, az nagyon tiszta és demokratikus mód. Tehát én csak azt látom, hogy Nagy-Britannia polgárai tudják ezt a folyamatot megállítani, és az lenne a történelmileg is szerintem, és politikailag is talán a helyes. Tehát most elmondtam az én véleményemet is, hogy én se látom befejezetnek ezt a folyamatot, és én se látom egyoldalúnak, hogy a Brexit közvetlenül esetleg kilépéssel végződjön, de itt Brüsszelben és Luxemburgban a bíróságon nem nagyon látom megállíthatónak a folyamatot. Nagy-Britannia polgárai tudják ezt a folyamatot felülírni. Azon kellene kezdeni dolgozni. Köszönöm szépen, tehát a petíció nyitva marad. Tessék. If you don't mind, I'd like to respond. Ha nem bánja, elnök úr, akkor reagálnék arra, amit ön mondott. Természetesen politikai szempontból sokkal jobb lenne, hogyha megállítanánk a Brexit folyamatot, de csak a britektől indulhat ez ki természetesen. Elsődlegesen ők dönthetnek erről. De azért biztosítani kell azt, hogy bármilyen megállapodás is jön létre mindkét oldalon a brit polgárok részéről és az uniós polgárok részéről is garantálják a jogokat és biztosítják ezeket a jogokat, amelyek hát bizony hátrányosan érinthet egy ilyen megállapodás. Most attól függetlenül, hogy a britek egyrészt megpróbálják esetleg megállítani ezt a folyamatot, de mindenképpen a parlament kötelessége, hogy azt biztosítsuk, hogy uniós és brit polgárok ne veszítsenek jogokat. Ebben egyetértünk is. Ebben egyetértünk, és ezért fontos a petíciós bizottság mert mi vagyunk az egyedüli olyan bizottság, amely közvetlen kapcsolatban van az állampolgárokkal. Ezért kell ezt a vitát állandóan napirenden tartani, itt a bizottságban is, és az Európai Parlamentben is. Teljesen egyetértünk. Tehát ez a, ez a petíció is nyitva marad, és visszatérünk a megtárgyalásához, ha lesznek konkrétumok rendben. Köszönöm szépen. A következő a 790 per 2016-os petíció Edward Williamson bit állampolgár nyújtotta be szintén Brexit témájában. Úgy tudom, hogy Williamson úr itt van. Tessék parancsoljon önél szó. Sorry, uh, is Mr. Williamson here? Williamson úr itt van, akkor önél szó. Most jól hallanak? ezt a, a petíciót a referendum utáni heves hangulatú hétvégén nyújtottuk be, és, és azóta történt egy pár dolog, és, és végig gondolva, hogy milyen következményekkel járhat ez a népszavazás, itt azt láthatjuk, hogy itt nagyon is ellentétes érdekek vannak, és itt azért is nyújtottuk be ezt a petíciót, és azért is vagyunk itt, hogy tanulként szolgáljunk, és úgy gondoljuk, hogy a Brexit tárgyalások megfoszthatják a brit polgárokat az uniós polgársághoz fűződő jogoktól, illetve a, nyilván az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra is hatással lehet a Brexit. És itt nyilván a brit részről Nagy-Britanniában élő britekként tudunk tanulságot tenni arról, hogy mit is gondolunk ezzel kapcsolatban, és attól független, hogy a kormány hogyan is dönt, szeretnénk a polgárok hangját hallatni. Úgy gondoljuk, hogy itt nem pártpolitikai törekvésekről van szó, különböző brit politikai pártok, a Labour, a Munkáspárt, de a Sinn Féin részéről is nyilatkoztak az ügyünkben, és parlamenti szinten nagyon különböző nyilatkozatokat hallottunk, és a saját ismertsége körömben is azt láthatjuk, hogy eltérőek a vélemények, és úgy gondolom az egyetlen jó dolog, amely szolgált ez a folyamat, az az, hogy olyan emberekkel is politikai vitába szállunk, akikkel egyébként talán beszélgetésre sem nyílt volna alkalmunk, de ezt megtettem, Nagy-Britannia szerte sikerült ilyen vitákat folytatunk, és bármi is történik, mindenki véleményt alakít ki, erős eltérőek a vélemények, és fontos, hogy a demokratikus hagyományokat és a józan ész törvényeit szem előtt tartva járjunk el, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió és az uniós polgárság a brit polgárok számára, legyen szó arról, hogy az Egyesült Királyságban maradnának, vagy pedig az Európai Unió más tagállamában élnek, hogyha ez ezt győzelemre tudjuk vinni, akkor ez pozitív lezárása lehet az ügynek, reméljük, hogy itt mindenki nagyvonalú lesz a kicsinyes nacionalista törekvésekkel szemben. Ennyit szerettem volna a nyilatkozatban elsősorban elmond, de én nem tudom, hogy olvassák-e a brit bulvárlapokat, napilapokat, és hát ez is jól tükrözi a politikai vita hangulatát, de azért elmondanám, hogy nem ez az egyetlen uh, szempontos aspektusa a politikai vitának, amit a bulvárlapokban olvashatnak, nem csak ebből áll. És, és az Észak-Írországgal kapcsolatos megállapodás, a nagypénteki megállapodás fenntartás, hogy ezzel kapcsolatban eh, nem tudom, hogy milyen megoldás született az északi polgárok számára, de talán ami ott megoldásként születik, az szolgált megoldásként a brit polgárok számára is, akik esetlegesen az Európai Unió tagállamaiban élnek. Úgy gondolom, nagyon kényes és eh, sajátos a helyzet Észak-Írország tekintetében, de ez egy annyira fontos és jelentős kérdés, hogy remélem, hogy az ott foganatosított intézkedések az ott elfogadott elvek, irányadók lehetnek a brit polgárok tekintetében, és a brit európai parlamenti képviselőktől azt várnánk, hogy legyenek láthatóbbak, hallassák hangosabban a hangjukat ezekben a kérdésekben, és törekedjenek konszenzusra. Természetesen, hogy a brit parlamentben is ez lenne a célja, hogy pártokon átívelő konszenzus teremtődjön. De itt tényleg fontos az, hogy ne a pártpolitikai törekvések nyerjenek teret, hanem az, hogy mindenki számára előnyös elfogadható megoldás szülessen, és ezért jó lenne, hogy az Európai Parlamentben is a brit képviselék ezen dolgoznak, ezt kérném tőlük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy bármelyik frakcióban is ülnek, győzzék meg a társaikat arról, hogy dolgozzanak a jó kimenetelem. És úgy gondolom, hogy ebben a vitában az egyik legfontosabb probléma az, hogy a már megtértek, ezt próbáljuk újra és újra megtéríteni, és, és tulajdonképpen egy buborékon belül kommunikálunk, és nem jutnak el az üzenetek azokhoz, akikhez címeznénk. Látom, hogy itt nagyon sok alkotmányos és nagyon összetett kérdések is kapcsolódnak a Brexithez, amelyeket itt nem vitatunk meg, de valóban szeretném arra kérni őket, hogy valamennyi prét állampolgárt vonjanak be a megoldás, hogy bármilyen uniós polgársággal kapcsolatos megoldás is születik, akár egy szerződés vagy más keretek között születik itt megoldások, aki kérem, hogy itt legyenek kezdeményezők, és próbáljanak itt e, utat mutatni, és uniós polgári jogokat biztosítani a britek számára. És köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! szeretném elmondani önöknek, hogy amennyire én Köszönöm szépen, és szeretném elmondani önöknek, hogy amennyire én figyelem ennek a parlamentnek a munkáját, itt nagyon sűrűn, két hetente vagy havonta egyszer legalább lesz valamilyen konferencia, szeminárium vagy hearing, meghallgatás a Brexit különböző részeivel kapcsolatban. Tehát azt, azt garantálom önöknek, hogy ez a parlament nagyon erősen oda fog figyelni az egész folyamatra, és minden, minden részletkérdést nagyon részletesen meg fog, meg fog tárgyalni. Van egy nemzetközi jogászbarátom, aki elmondta, hogy több száz olyan téma van, amit most nem is látunk még előre, hogy föl fog merülni majd problémaként a tárgyalásokon. Eh, tehát ez egy nagyon bonyolult, több év által eh, kitermelt viszonyrendszer az Európai Unió 27-ek eh, és Nagy-Britannia között. Tehát messze-messze nem lesz ez egy egyszerű folyamat, és úgy gondolom, hogy a brit társadalomba is előjöhet majd egy, egyfajta olyan változás, amelyik azt fogja mondani, hogy talán nem, ezt, nem ebbe az irányba kellene menni, mint a kedves első petíciónk benyújtója mondta, hogy néha okosabb megváltoztatni a rossz véleményt jó véleményre, és akkor jobb, jobb végeredményhez tudunk talán jutni, úgyhogy ezt a lehetőséget se vessük még el, de még egyszer mondom, az én véleményem szerint ez Nagy-Britannia polgárainak kezébe van. Kedves Anime kolléganő, parancsoljon! Köszönöm szépen, és szeretem, szeretném megköszönni a londoni petíció beterjesztőjének is a petícióját. Londonnal kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. London például több mint 60%-os többségben, és Skócia is azt szavazta, hogy maradjunk benne az Európai Unióban. Nagyok, nagyon megosztott a brit társadalom, de elég egyértelmű az, hogy beszéljünk erről. Különbségek mutatkoznak a városi területek, a volt iparosodott területek és a mezőgazdasági területek között, és nagyon érdekes azt is megvizsgálni, hogy voltak olyan közvéleménykutatások, amelyek azt mutatták, hogy változik a közvélemény az Európai Unióból való kilépéssel kapcsolatban. Az emberek többsége most sajnálja már azt, hogy ilyen döntés született. Tehát azért van itt elmozdulás, és azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos látni, mert egy demokratikus folyamatban nem csak egy adott pillanat vagy pont pillanat fényképét, felvételét kell tükrözze, hanem egyfajta folyamatot is. Úgyhogy igazunk volt abból a szempontból, hogy a briteknek kell döntenie a végeredményben, de mégiscsak azért ez egy közös ügy, az Európai Unió azért mégiscsak a másik fél, és alapvetően kétszázalékon múlott minden. Hogyha ez egy igazi demokratikus referendumnak tekinthető, azt nem tudom. Nagyon megosztó ez a döntés, és egyre többen gondolják azt az Egyesült Királyságban is, hogy sajnálatos ez a döntés. És mindezt egyébként egy kisebbségben kormányzó a kormány sem javítja a helyzetet, mert ahogyan Williamson úr is elmondta, Dél-Írország ugye benne marad az Unióba. Most, hogy hogyan fogják megoldani a nyitott határok kérdését, ezt senki sem tudja még, és ez csak az egyik a nehézségek közül és ez biztos, hogy nem javít a helyzeten, az sem, hogy nem sikerült még megoldani az ír kérdést, tehát itt óriási problémák merülhetnek fel belpolitikai szinten is, és ezt jó lenne, hogyha az emberek is látnák. Én úgy gondoltam mindig is, hogy ez a népszavazás még nem zár le mindent, több mint 40 éve, tehát nagyon-nagyon hosszú ideje az Egyesült Királyság az Európai Unió része volt, nem lehet egyik pillanatra a másikra ezt semmisé tenni, gyakorlatilag lehetetlen is megoldani mindezt. És ahogyan Williamson, Williamson úr is elmondta, lehet, hogy nem csak a petíciós szakbizottság hatáskörébe tartozik mindez, de teljesen azért mégsem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, és együtt fogunk működni természetesen az összes szakbizottsággal, tehát amelyik téma, petíciós téma a valamelyik szakbizottságnak a munkáját érinti, természetesen átküldjük majd nekik, és együtt fogunk velük működni. Kedves kollégának, a Thanks very much. Köszönöm. Csak Williamson úrnak szeretnék köszönetet mondani, és megköszönni a petícióját és a felszólalását. Megragadom a lehetőséget, hogy azon brit polgárok nevében szóljak, nem csak akik az Európai Parlamenthez eljutatják a véleményeket, tehát nem csak a briteknek szeretném megköszönni, hanem többeknek is. Guy Verhofstadt is azt mondta, hogy több száz e-mailt kap, hogy nem akarják feladni az uniós polgárságot az emberek, britek, nem britek, rengetegen írják, hogy igenis szeretnék megtartani a jogaikat, nem tudtak részt venni a népszavazáson, és nagyon sokan mondják azt, hogy nagy mértékre nagymértékben értékelik az uniós polgárság adta előnyöket, britként. És ebben a házban ezt ma többször hallottuk is. És a ma hallottak és a több százezer e-mail alapján is kijelenthetjük, hogy nagyon sok embert érint ez a dolog. Nagyon sokat tárgyaltunk az uniós polgárságról, és ez egy sokkal szélesebb vitává vált. Tehát itt nem csak ez a négy és fél millió ember, vagy másfél millió brit, aki az unióban él, vagy három millió EU-s polgár, aki Nagy-Britanniában él, tehát ez nem csak róluk szól, ez, ez arról is szól, hogy a britek saját magukat hogyan látják otthon, Nagy-Britanniában. És eh, amikor egy eh, meghallgatásunk volt, néhány hete, egy hónapja talán, az uniós polgárságról. Ez egy közös meghallgatás volt. A saját bizottságunk, a petíciós bizottság és a Libe bizottság között, és ezen a meghallgatáson mérges voltam, hogy nem voltak megfelelő számban ott, és főleg kevés brit volt. Itt nagyon sok brit volt, ott euroszkeptikusok is ott voltak, és amit én ma bosszantónak tartottam, az az, hogy eljönnek ide a polgárok az Európai Parlamentbe, beszélnek a képviselőkkel, és a képviselők meg egyszerűen nem jönnek el, vagy idejük nincs, bátorságuk nincs, hogy itt az emberek kérdéseinek elébe álljanak és válaszoljanak. Egyszerűen nem veszik a bátorságot, hogy a kérvényezőknek a szemébe mondják, amit gondolnak. És ez nagyon felbosszant. Ez tényleg nagyon felbosszant, hogy nem jönnek el a képviselők, hogy elmagyarázzák, hogy mit gondolnak. És ezt a kérdést mindenképpen elő kell mozdítani. Nagyon jó, hogy a parlament foglalkozik a dologgal, nagyon jó, hogy sok képviselő foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és kár, hogy nem jönnek el a britek. És ebben a tekintetben szerintem párthatárokon átmutató konszenzus van az uniós polgárságról. előkészítünk a nyári szünet után egy állásfoglalást, és szeretnénk garantálni, hogy nem igazán csak a négy és fél millió ember aggájait fogalmazzuk meg, hanem azon britek aggájait is, akik szeretnék fenntartani az uniós polgárságukat és jogaikat. Nagyon nehéz lesz jogilag nagyon nehéz lesz megoldani, de olyan emberek, mint Richard, aki a mi agyvelünk, aki ilyen kérdésekben mindig kiismeri magát, el kell ismerni azt az elvet, hogy több millió brit, aki magát európainak tartja, fél, hogy elveszti az európaiságát, és ott marad egyedül a szigeten. Csak kiegészítésképpen a frakcióm Nincsenek britek, tehát eh, nekünk ez egy nagy könnyebbség, de szerettem volna megemlíteni, még akkor is, amikor eh, olvashatok az újságokban, hogy a Brexit az Brexit, de a frakcióm természetesen harcolt azért, hogy eh, a Brexit-től való visszalépés is jelenjen meg a mi anyagunkban. Hiszen egy döntést vissza is lehet vonni és mindenkit bátorítok, hogy gondolják meg. És, és bátorítom a kérvényezőket is, hogy hangosak legyenek, ne csak Brüsszelben, hanem otthon is, hogy valahogy a Brexitet csinálják, vagy fordítsák vissza. Igen. De igazából megint azon a helyen vagyunk, hogy a tények a Brexit ellen beszélnek, és én ismét bátorítom önöket, hogy folytassák a munkát, hogy kürtőjék ki a világnak az aggájaikat, a problémáikat, nem csak Brüsszelben, hanem Nagy-Britanniában is. A petíciónak mindenképpen nyitva kell maradni, és a dolgot természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük, és figyelnünk kell, hogy az emberi jogok ne képezik alkutárgyát. Köszönöm szépen, miután úgy néz ki, hogy több vélemény nincs, nagyon fontosak a petíciók, nagyon fontosak az e-mailek is, no de azért az elmúlt három hétben történt valami Nagy-Britanniában, amelyik azt mondja, hogy az állampolgárok ebben nem, jut, nem nyugodtak bele. Én azt látom, hogy a következő dolog történt. May miniszterelnök azt mondta, hogy bár kis többséggel, de Nagy-Britannia döntött, fogadjuk el ezt kedves brit állampolgárok mindannyian, adjatok nekem erős mandátumot egy kemény Brexitre, és én azt megcsinálom. És mi volt erre Nagy-Britannia állampolgárainak, szavazópolgárainak a véleménye? Nem. Nem. Tehát én azt látom, hogy nyitott a kérdés a brit társadalomban is, és nagyon helyes, hogyha beszélünk róla itt is, és otthon is, és önök látják, hogy itt, itt nyitott kapukra találnak. Tehát önök itt minden brit állampolgár itt otthon van, mint más állampolgárok is. Köszönöm szépen, Williamson úr, az ön petíciója is nyitva marad, és visszatérünk majd hozzá, amennyiben időszerűvé válik. A következő Jonathan Gatteridge úr, szintén brit állampolgár petíciója, az 1142 per 2016-os számú petíció. Úgy tudom, hogy a petíció benyújtója itt van. Parancsoljon, önél szó. Brit állampolgár vagyok, aki Nagy-Britanniában él, és internacionalista vagyok, tehát európainak tartom magam, és szerintem a polgárok számára természetesen a legjobb, hogyha a nemzetközi emberi jogok talaján zajlanak ezek a tárgyalások a polgárok részvételét szorgalmazni kell az Európai Unió oldaláról, és el kell érni, hogy a polgárok sokkal jobban hallathassák hangjukat. Igazából a Lisszaboni szerződésben nincs ilyen, hogy az uniós polgárság megszűnik, hogyha egy ország kilép. A Brexit során komolyan foglalkozni kell ezzel. A jövő tekintetében az a veszélyes, hogyha az állam szemével látunk, az állam agyával gondolkozunk a tárgyalásokon, és nem az emberi jogok talaján vagyunk. Nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk a polgárokkal, hogy a polgárok tudják, hogy mi történik, és hogy esélyt kapnak a válaszadásra. Nagyon fontos, hogy az egyes polgárok megtámadhassanak brexit kapcsolatos döntéseket. Szerintem az Európai Uniónak mindenhol meghallgatásokat kell tartania, itt, más tagállamokban, hogy a britek tudják, hogy igazából mit jelent a Brexit. Ez egy erkölcsi kérdés, azonban ez egy adminisztrációs kérdés is. És nagyon fontos, hogy megőrizzük, ne adjuk fel azt, amit Európa elért a nemzetközi együttműködésben. Tehát én most világosságot szeretnék, tehát legyen áthátlató ez a folyamat. Hogy hogyan néz ki az, amikor egy tagállam kilép? Igazából az uniós polgárság megvonása nincsen meghatározva. Nagyon fontos az, hogy az európai intézményeket hogyan élik meg a polgárok, hogy aktívan beleszólhassanak a sorsukba. A uniós polgárság az adott nemzeti állampolgárság kiegészítése. Tehát nem helyettesíti azt, de más. Polgárként látok egy összefüggést a nemzeti és a nemzet feletti polgárságom között. És az eu polgárság azt jelenti, hogy egy 500 milliós közösség tagja vagyok és elfogadom azt a morális kötelezettséget, hogy részt vegyek az európai választásokon, és hogy igenis képviseljem az Európai Unió vívmányait. Tehát igazából számomra egy pluszt jelent, hogy egy nemzeti és nemzetközi állampolgár is vagyok, és nem szabad, hogy a britek számára eltűnjön az uniós polgárság azért, mert az ország kilép és ez hozzájárul ahhoz is, hogy a nacionalizmus határait meg tudom haladni. Egy új társadalmi, szükség, társadalmi szerződésre van szükség az EU és polgárai között. Nagyon fontos az, hogy tárgyalások előzzék meg ezt az új társadalmi szerződést az Európai Unió és a polgárai között. Meg kell osztani az emberekkel az információkat, hogy lehetőséget kapjanak, hogy meghallják a hangukat. És igazából nem etikus, hogy egy nemzeti referendum elvesz emberektől egy nemzetközi polgárságot. Az Európai Unió alapjogainak kartája azt tartalmazza, hogy mindenkinek joga van a meghallgatáshoz, mielőtt döntés születik. A jogot alkalmazni kell, és a jog alkalmazása pedig minnyájunk számára jó és gazdagítja a döntéshozatalt. Látjuk, hogy a különféle nézetek hogyan függenek össze. Nagyon fontos az, hogy megértést építsünk ki az emberekbe. Tehát azt szeretném, hogy az Európai Unió meghallgatásokat tart, hogy meghallgassa a polgárokat, hogy elmondja a polgároknak, hogy mit jelent a Brexit, hogy mit jelent az uniós polgárság esetleges megvonása. És nagyon fontos bemutatni, hogy mi a következménye egy ország kilépésének. Mindenképpen bizonyítékokat kell gyűjteni, hogy bemutassuk az embereknek. Az Európai Uniónak is meg kell indokolni a döntéseit. Ironikusan talán a Brexit, ahogy leírtam, lehetőséget is jelent a befogadóbb demokrácia számára, hogy erősebben kidomborodjon az emberek társadalmi életben való részvétele nemzetközi szinten. Az embereknek megfelelő lehetőségeket kell adni, hogy befolyásuk legyen arra, ami történik velük. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Szeretném önt is biztosítani arról, hogy minden egyes lépést meg fogunk vitatni ebben a házban. Az egész folyamat részünkről transzparens lesz, és a közvéleményt is természetesen tájékoztatni fogjuk mindenről. És, mint említettem, én úgy gondolom, hogy a kérdés még nem lezárt, tehát a két éves folyamat alatt sok minden olyan probléma előhet még, amelyik esetleg megváltoztathatja a közvéleményt. Szeretném megkérdezni, van-e valakinek, tessék parancsolja kolléga? Most eh, Európa Parlamenti képviselőként beszélnék, nem pedig egy petíció benyújtójának nevében, ami azt a kérdést illeti, hogy hallgassuk -e, vagy meghallgatjuk-e a polgárok véleményét. Hát mi számos módon igyekszünk ezt megtenni. A legtöbb szakbizottságunk tart különböző kérdésekben nyilvános meghallgatásokat a brexit -e kapcsolatos kérdésekről is szó esik számos alkalommal, de igaza van a petíció benyújtójának, hogy igenis ezt rendszeresen, szisztematikusan meg kell tennünk. És a, az érintett polgárok számára meg kell teremteni a lehetőséget. És azzal, hogy ők is most itt vannak, nekik is meg kell ragadni a lehetőséget, hogy éljenek ezzel az alkalommal. Ők is időt, energiát, pénzt költöttek arra, hogy ide jöhessenek, és szemet kell tartani azt, hogy nagyon sokan vannak még, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, vagy nem tudják megtenni, hogy itt hallassák a hangjukat. Attól tartok, elnök úr, hogy sajnos más üléseken is máshol is jelen kell lennem, ezért távozom. De annyit elmondanék, hogy ennyi petíciót végighallgatva, és mindegyik egy kicsit más szemszögből közelítette meg a Brexit által felvetett problémákat, és sok-sok különböző személy támogatását nyerték el ezek a petíciók. Ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez mindez csak a jéghegy csúcsát jelenti. Egyszerűen ez a néhány petíció is megmutatja, az, hogy milyen mélyen megosztja a brit társadalmat ez a kérdés, és hogy mennyi félelem, aggodalom merül fel ezzel kapcsolatban, akár érzelmi oldalról, akár gyakorlati részről, hogy a valódi mindennapi életükben mi mindenben fogja őket ezt korlátozni, vagy hátrányosan érinteni őket a Brexit után, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy további üléseken és fórumok keretei között még foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen! is. Kedves Gatarizs köszönöm szépen a petícióját és a felvezetését, és az önpetícióját is nyitva tartjuk, és visszatérünk hozzá. Köszönöm szépen. Dennis Hicks petíciója, a 808 per 2016-os petíció következik. Hicks úr, parancsoljon ezt. Uh, Mr. Chair, thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy néhány eh, percet kaptam a mai napon. Kicsit kontextusba helyezném a dolgokat, soha nem ö, eh, vettem részt a politikai életben, ez az első alkalom, amikor ezt megteszem. Annyira felbosszantottam magam, hogy eh, a helyi politikusokban már egyáltalán nem bízom, és az európai politikusokban kezdek bízni. Az én munkám a gazdagsággal függ össze, tehát lehetném, hogyha az embereknek minél többet tudnék adni. Nagyon sokat segítettem a cégemben, egy vegyi vállalkozás, ez egy nagy vegyipari cég, a REACH bevezetésével. Lehet, hogy rajtam keresztül láthatjuk azt is, hogy mennyire fontos a konszenzus építéssel szemben inkább az eredmény orientáltság számomra. Lehet, hogy ezt a vállalati hátterem miatt mondhatom, hogy így van. De egyáltalán nem tetszik az, hogy én egy ilyen áruba bocsátott tárgyalási pontá lettem. Én azt gondolom, hogy az európai gondolatok is jobban jönnek ki ebből a történetből, hogyha az Európai Unióban bent maradhatnak az Egyesült Királyságbeli emberek mert a jövőben én biztos vagyok benne, hogy meg fogja, ezt fogja kérni a fiatalok, hogy térjünk vissza az Európai Unióba. Én azt szeretném kérni az Európai Parlamenttől, hogy a Brexitet egy speciális esetként tekintse, és ezen keresztül a nemzeti parlamentekre vonatkozólag vonja le a következtetéseket. Én Belgiumba 1991. októberében érkeztem először, akkor a cégem küldött ide, egy francia hölgyet vettem feleségül, és ő és a ő szülei lengyel származásúak, a második világháború előtt, vagy annak a kitörése előtt kellett elmeneküljenek Lengyelországból. Két gyermekem van, két nyelvűek, francia és angol állampolgárok, mind a kettő Londonban doktori tanulmányokat folytat jelenleg. Tehát láthatják azt, hogy az európai ideált tökéletesen képviselem. Vagyis érthetik azt, hogy miért fordult fel tökéletesen az életem, és miért érzem annyira borzalmasnak, ami az Egyesült a politikai rendszerben történt. Felháborítónak tartom azt, hogy a politikusaink és a sajtó ilyen leegyszerűsített, nevetséges érveket használt a népszavazás kampányban. Egy picikét részletesebben elmagyaráznám ezt. A népszavazás után én úgy éreztem, hogy lengyel öm, anyósom dönthet el azt, hogy elmeneküljön-e vagy sem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az én esetemben ez egészen más. Én Franciaországban élek, de sajnos egy évet eltöntö, eltöltöttem az Egyesült Királyságban, és ezért elveszítettem a tartózkodási folytonosságomat. sajnálatos módon. Én reménykedem benne, hogy az Európai Parlament el fogja fogadni azt, hogy ilyen embereknek, mint én, a legegyszerűbb megoldás, a dilemma megoldásának legegyszerűbb módja az, hogy más öm, állampolgárságot kér, de ehhez el kell fogadni, hogy a Brexit ez egy különleges eset. Remélem, vagy milyen jó lett volna, hogyha lenne egy ö, ír nagypapám, de sajnos nincs ilyen. Elveszítettem a folytonosságomat, úgyhogy nem tudom megkapni a gyorsított eljárásban az állampolgárságot, és Belgiumban, Franciaországban van tulajdonom, lehet, hogy ezen túl majd vízummal kell, látogathatok csak oda azok után, hogy 1992 óta itt vagyok, gyakorlatilag ez is, ez egy döntés volt a részemről, hogy itt is maradok. Lehet, hogy jogi értelemben ez nem állja meg a helyét, de én úgy éreztem, hogy az Európai Unió Nem szabad, hogy az Egyesült Királyságbeli állampolgárokat, akik Európában élnek, ennek a tárgyalásnak az eszközévé tegye. Az Egyesült Királyság már feladott bennünket, mert diszkriminál, de az Európai Unió talán meg fogja még őrizni a diszkriminációmentességet, sokkal azután is, hogy az Egyesült Királyság majd elhagyja Európát. És én továbbra is európai állampolgárnak érzem magam. Azt kell, hogy mondjam, hogy kértem az állampolgárságot, négy hónapot vártam a válaszra, és most francia tartózkodási engedélyt is kérni fogok, mert nagyon aggaszt az, hogy mi fog történni mondjuk egy másfél éven belül. Bármi érdekel, hogy meg tudjam őrizni azt az életformát, amit családommal együtt éltem. Még egy dolgot szeretnék elmondani az elhangzottakkal kapcsolatban. Minden bizonyal értik azt, hogy amikor kölcsönösségről esett szó a tárgyalásokkal kapcsolatban, akkor ez azért némi horrorral töltött meg engem hogyha az Európai Unió megengedni az Egyesült Királyságnak azt, hogy az Európai Unióban maradjon, gondoljuk ezt meg, akkor tudjuk le valahogy még karácsony előtt ezt a tárgyalást, és akkor az Egyesült Királyságbeli ö, állampolgároknak van egy éve arra, hogy a következményekről tudjuk tájékoztatni a közvéleményt az Egyesült Királyságban, mert ez nem történt meg a, a népszavazás kapcsán. Amikor majd az emberek felfogják azt, hogy mit jelent az, hogy kilépünk az Európai Unióból, és ennek milyen, lehet, milyen következményei vannak, akkor biztos, hogy máshogy fognak dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, Korbett kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen. Még egy felvetés, mielőtt tényleg el kell mennem. A Perica benyújtója arra beszélt, hogy a polgársággal kapcsolatos kérdéseket a tárgyalások első körében még karácsonyig le ezt zárni. De ez viszont az a probléma az vezet bennünket, hogy még ha sikerül is elérni, az, eh, akkor is ott tartunk, hogy semmi sincs eldöntve, amíg mindent el nem döntöttünk, akkor is a polgárok ki fogják várni a tárgyalások végét, hogy végső soron mi lesz a végső döntés. És emiatt sokan felvetettük azt a kérdést, hogy nem lehetne egy külön tárgyalás, vagy egy külön megállapodást kötni az uniós polgársággal kapcsolatos kérdésekről, hogy nehogy túlszul essen ez a kérdés a nagy, széles rétű tárgyalásoknak. Természetesen az 50 es cikk az egy egységes megállapodást irányoz elő, tehát azaz vannak jogi akadályai annak, hogy ezt itt szétválasszunk. De ma délelőtt az alkotmányügyi szakbizottságban volt egy meghallgatás, és megvitattuk ezt a kérdést sok-sok jogi szakértővel, és ők azt javasolták, hogy ennek ellenére, hogyha egy kielégítő megállapodás születik ezekről a kérdésekről a következő hónapokban, eh, attól függően, hogy az egyéb kérdésekben mit történik, az Európai Unió és az Egyesült Királyság között mégis csak levélváltás történhetne, amelynek során megállapodhatnak abban, hogy akármi is történik az egyéb tárgyalásokon, akkor is ezt és ezt mi megvalósítjuk, és megállapodunk az uniós polgári jogok kapcsán ebben és ebben. Talán a, a nemzeti parlament is foglalkozhatna, tehát ezzel mélyebben hiszen ez egy nagyobb fokú bizonyosságot tudna az érintettek számára biztosítani. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, amiatt, hogy el kell mennem. Én is, és szeretném Hicks urat is biztosítani arról, hogy ez a kérdés, az állampolgárság kérdése számunkra elvi kérdés. Látják, hogy még jóformán most kezdődtek el csak a tárgyalások, és már milyen mélyen foglalkozunk ezzel a témával, ez nem valami politikai árukapcsolás kérdése, ez elvi kérdés, és ezt tovább fogjuk vinni így is. És ugye a másik dolog pedig ebben a teremben is mi történik, és ebben a parlamentben is ma, az, hogy egy rossz döntés, rossz következményeit próbáljuk valamilyen módon ö, kezelni, lehet, hogy a rossz döntést kellene megváltoztatni, az egyszerű lenne. De ismétlem, ez egy, ez egy hosszabb téma, és ez, ez Nagy-Britannia polgárainak a kezében is van. Tehát Tisz úr, a, köszönöm szépen a petícióját, a petíció nyitva marad, és visszatérünk hozzá. Figyelni fogjuk a folytatást. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uram, 815 per 2016-os, a 783 per 2016-os és a 800... It's okay és a 832 per 2016-os petíció benyújtói nem tudtak már jönni, tehát ők hozzájuk majd visszatérünk, és most akkor átadnám a szót dr. Laura Tirindite és dr. Eva Maria Popcseva asszonyoknak, akik a First has priorities for the Brexit negotiations, citizens' rights című tanulmányt prezentálnák előttünk. Hölgyeim, önöké szó. Thank you, uh, Mr. Chairman, for the invitation. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy egy ilyen lehetőséget kaptam arra, hogy uh, be tudjam mutatni a munkánkat. Ez önmagában is nagyon érdekes, és nagyon jó az, hogy itt vannak azok a az emberek, akiket konkrétan érint ez az egész kérdés. Hiszen mi kutatunk, kutatók már egy ideje ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Szeretnénk a parlamenti képviselőknek, illetve a szakbizottságoknak háttéranyagokat készíteni, és úgy gondoljuk, hogy a következő napokban sikerül is megjelentetnünk a Brexit tárgyalások első szakaszával kapcsolatos megállapításainkat. Mi most az első fázisról foglalkozunk, ahol nem csak az állampolgári kérdésekről, hanem a pénzügyi kötelezettségek kérdéséről és az Írország és Észak-Írország közötti határ szakasz kérdéséről, illetve a hajózásról esik szó. Számunkra nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ezeket a prioritásokat megvizsgálni, és azt is, hogy mi történik akkor, hogyha nem születik megállapodás. Itt ugye különböző forgatókönyvek lehetségesek és ezzel kapcsolatban most át is adnám a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van arra, hogy bemutathassuk a kutatási területünket, a Brexit kilépési tárgyalások kapcsán az állampolgári jogok kérdéséről. Mint ahogy mindannyian tudjuk, számunkra egy ilyen fázisokban megtestesülő tárgyalássorozat a kutatásunk tárgya. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára nagyon fontos a jogbiztonság elérése, főként az állampolgári jogok kérdésében, és pontosan erről szól a mi munkánk is. Általános értelemben az Európai Tanács különböző prioritásokat fogalmazott meg ezen fázissal kapcsolatban. Az első ilyen például azoknak a prioritásoknak a listája, amelyekre már az Európai Parlament is utalt április 5-én állásfoglalásában, ahogyan a pénzügyi kérdések, az állampolgársági kérdések témája felmerült. De ezen kívül itt a szabad mozgás is felmerül. Illetve a, ide tartozik a társadalombiztosítási együttműködés is, és a társadalombiztosítási rendszerek közötti együttműködés. Nézzük meg azt, hogy hogyan néz ki jelenleg a jogi keret, mik a Brexit hatásai, vagy mik lehetnek erre a Brexit hatásai, de nagyon nehéz ezt előre látni. Ezen kívül az európai álláspont tisztázása is nagyon fontos. Mm-hmm. Okay, just need to learn how to. <laughs> Um... Nézzük tovább. Elhangzott már az, és ezt minden bizonyal mindenki tudja, hogy az európai állampolgárság fogalma valóban a nemzeti állampolgárság fogalmával valósul meg, tehát abban testesül meg. Ezért fontos azt hangsúlyozni, hogy egy fórumra van szükség, amely inkluzívábbá teszi ezt az állampolgárság fogalmat. Erről most nem akarok vitát nyitni, de az biztos, hogy a lehető legrosszabb helyzetben is látni kell, hogy mi valósulhat meg, az Egyesült Királyságbeli állampolgárok tulajdonképpen harmadik országbeli állampolgárokká válnának, és ilyen értelemben a harmadik országokra vonatkozó jog vonatkozna őrájuk is, bevándorlási szempontból is. Nagyon komplex a jogi helyzet, és mit is értünk ez alatt? Mit jelent az AKI ebben az esetben? Például a hosszú távú ö, tartózkodás, ö, vagy a kékkártyás irányel, vagy pedig ö, a kutatókra, illetve diákokra vonatkozó a szabályok lennének érvényben az ő esetükben. Természetesen a 27-ek értelmében ez máshogy néz neki azok az Egyesült beli, illetve hogy azok a az európai állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban vannak, ott tartózkodnak, szintén új szabályok alá tartoznának. Fontos lenne tisztázni, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak majd rájuk. Például a Német Statisztikai Hivatal olyan statisztikákat hozott napire, azt mutatják ezek a statisztikák, hogy 360%-kal növekedett a brit állampolgárok száma, akik német állampolgárságot kértek. Ez azért van, mert nagyon bizonytalan a helyzet. A jövőre nézve nagyon fontos tisztázni ezeknek a jogoknak az érvényesülését, miután semmiféle garanciát nem láthatunk jelenleg erre vonatkozólag. Elképzelhető, hogy itt megengedőbb megoldásokra lesz szükség. Hogyan néz ki az Európai Uniós álláspont ezzel kapcsolatban? Nagyon világos ez egyébként a bizottsági munkadokumentumban is. Ebből az derül ki, hogy először is szeretnénk megőrizni azokat a jogokat, amelyek mostanáig érvényesek voltak, ezeket egészen a tényleges kilépésig megőriznénk. Aztán itt van a nyugdíjas, nyugdíjak kérdése is, tehát például a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban ha már megkezdett folyamatról van szó, akkor ez vonatkozna a kilépés utáni időszakra is és az Egyesült Királyságbeli állampolgárok, akik a 27-ek Európájában élnek, ezzel, ezekkel a jogokkal élhetnének. Az Európai Bizottság munka elvei rámutatnak arra, hogy mik a prioritások a tárgyalások szempontjából, nagyjából ugyanazt a fajta védelmi szintet adnák, amelyet az Európai Bíróság joggyakorlatából vezetnek le. Úgy tűnik, hogy itt most nem kellene minden kategóriánál részletekbe bocsátkozni, de az is világos, hogy nagyon sok témáról már szó esett ma reggel. Mit kell most tennünk az Európai Uniós jog alapján? A jogi helyzet a következőképpen alakul. Az úgynevezett Citizenship Directive az, amely a feltételeket megszabja, és a tartózkodási ra vonatkozó szabályok, ez kategóriaként, kategóriánként eltérő lehet, attól függően, hogy valaki tanul, vagy dolgozik, vagy nyugdíjas. Alapvetően, ha valaki egy tagállamban dolgozik, akkor az elég ahhoz, hogy az Európai Unió adott tagállamában tartózkodási engedélyt szerezzem. Van ezzel kapcsolatos jog esetünk is. Nem elég az, hogy a munkavállalók szabad áramlását garantálja a szerződés, hogyha ezt aztán a tagállamok igen szűken értelmezik. Éppen ezért a bíróság azt mondta, hogy a munkavállaló mind azon személy, amely konkrétan dolgozik, és a rövid távú munka, vagy pedig a részmunkaidős foglalkoztatás, vagy néhány órás munkavállalás ebből a szempontból irreleváns, tehát ilyen értelemben az illető nem számít munkavállalónak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt is hallhattuk, hogy a minimális hetenként munkával eltöltött órák száma számít ebből a szempontból, de a bíróság ezt nem így látja. Akármilyen nagylelkű is a szerződés, hogyha nagyon szűken értelmezik, akkor csak kevesen fognak ebből profitálni. Tehát ez megint egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell majd a kilépési tárgyalások során is. A bizottság azt mondja, hogy ebből a szempontból a bírósági értelmezés az irányadó. És pontosan erről van szó. A tipikus munka kapcsolat ebben az értelemben nagyon nehéz helyzetbe kerül. Most nem szeretnék a többi kategóriával foglalkozni. Az Egyesült Királyságban megint csak az értelmezés kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki munkavállalónak számít, ki az, aki egészségügyi biztosítottnak minősül, attól még, hogy valaki az NHS ellátásának, ellátása alá tartozik, attól még nem biztos, hogy munkavállalónak minősül. Tehát ez megint csak egy olyan kérdés, amelyre ki kell majd térni a kilépési tárgyalások során, mert egyébként nagyon negatív hatása lehet mindazok számára, akik a szabad mozgás elvére hivatkoznak. Um, family members, uh... Családtagok. A következő téma a nemzetiségüktől függetlenül uniós polgárok lehetnek, És itt ismét, hogyha egy tágabb perspektívában tekintjük ezt a dolgot, a harmadik országok polgárai az EU-ban szigorúbb elbírálás alá esnek, például a család egyesítési irányelv alapján, például És megnézem, hogy, hogy igazából mi ír, eb, mi, mi áll ebben az irányelven annak illusztrálásaként, hogy mit láthatunk, és tényleg lehetősége van a tagállamoknak, hogy megkérje a családot, hogy mutassa be, hogy tényleg rendelkezik-e megfelelő anyagi forrásokkal. Tehát a tagállamok gyakorlata viszonylag eltérő. Tehát itt például az a szó van, hogy normális körülmények között lakjon. Hát az a normális körülmény, ez azért nagyon különböző lehet tagállam és tagállam között. Vagy például nyelvismeretekre vonatkozó követelmények. Itt igazából a legrosszabb esetben nagyon sokat veszthetnek a harmadik országok polgárai, tehát hogyha mondjuk családegyesítés van, vagy egyéb családi ügy. Úgy gondolom, hogy a következő diát most átugram. Tehát itt adminisztrációs formalitások. És most átadom kollégámnak a szót, aki a társadalombiztosítással és az egyenlő bánásmóddal foglalkozik. A kérvényező már mondta, hogy itt a tartózkodási jog az nem minden, de mi fontos itt? Például, hogyha mondjuk egy vállalatnál dolgozik valaki, más az állampolgársága, tehát akkor az hogy ítélik meg? És nagyon fontos az, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés, hogy egyelő bánásmódban részesítsenek minden Európai Uniós állampolgár. Tehát bárhova menjen az unió belül egy polgár, dolgozni, tanulni, úgy kell tekinteni, mintha annak az országnak a polgára lenne. És vonatkozik ez a szabad mozgásra, vonatkozik a tartózkodási jogra, és nem lehet diszkriminálni az embereket. Tehát mondjuk, hogyha Nagy-Britanniában diszkriminálják az embereket állampolgárság szerint mondjuk egy múzeumba, tehát valaki múzeumba szeretne menni, és akkor azt mondják neki, hogy nem brit állampolgár, akkor neki többet kell fizetni. Ez megtörténik ma is. És ez egy közvetlen diszkrimináció. és a nemzetiség az állampolgárság alapján nem lehet valakit más megítélés alapján megítélni. Tehát például egy egyetemi hallgató egy másik tagállamba szeretne tanulni, nem a sajátjában, és akkor van egy ilyen követelmény, hogy ennek a személynek legyen mondjuk egy diplomája tehát, tehát ez, ilyet általában csak a nem állampolgároktól kérnek. Tehát Laura már említette a munkaanyagot is, a bizottság pedig szeretné a tárgyalások alatt garantálni az egyenlő elbánás elvét. Ezt pedig garantálni kell a tárgyalások során. Az egyenlő elbánás az európai uniós polgárok és a britek esetében, Nagy-Britanniában, vagy az Európai Unióban a britek esetében, Nagy-Britanniában például esetjog van, a common law, és ez bizonyos jogokat is tartalmaz, de az európai tárgyalók nem ez alapján fognak tárgyalni hiszen az egyenlő, a nem arra fog, azt fogja szorgalmazni, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek az uniós polgárok a britekkel. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyen különbség a bánásmódban. Tehát az EU 27-ek polgárai ugyanazokat a jogokat kapják meg, mint a britek Európában. A parlament, de az Európai Tanács is említette az iránymutatókban, hogy igazából nem lesznek tárgyalások külön egyes tagállamok és Nagy-Britannia között. Az Európai Unió együtt fog tárgyalni, tehát az Európai Unió mind a 27 tagállam nevében fog tárgyalni. Tehát tudjuk, hogy például az ír állampolgároknak korábbról is más a helyzetük, tehát sok joguk van a brit törvényekben, és az Európai Bizottság ezeket a jogokat továbbra is garantálja az úgynevezett közös utazási terület fogalmával, tehát hogy, ne, hogy nincsen Nagy-Britannia és Írország között útlevél ellenőrzés. De az ír állampolgároknak különben is több jog jár a brit törvények értelmében, és hogyha mi az összes 27 tagállampolgárának egyenlő elben szeretnénk biztosítani, akkor őket is ugyanúgy megilletik ezek a jogok, mint az íreket. És az egyenlő elbánás az Európai Uniós jog alapján történik majd meg, és hogyha hatályba lép a kilépési megállapodás, akkor az Európai Bíróság is megvizsgálja természetesen. Nagyon lényeges a másodlagos jog területén, hogy vannak korlátozások az egyenlő nyilvános tekintetében. És például a EU 27 országában élő brit ekre, illetve a 27-ek állampolgáraira, akik nem ugyanazok a törvények vonatkozzanak. Tehát egészen röviden most a társadalombiztosítás összehangolása. Miért ennyire fontos ez? Hát ezt a szociális jogoknak is hívhatjuk. Tehát ezek nagyon kockázatos szavak, amikor ezeket a szavakat használjuk, tehát itt szociális jogokról van elsősorban szó. Ez tényleg visszatükrözi az egyenlő elbánás elvét. Tehát ha valakinek megvan a joga, hogy dolgozzon egy országban, de nincsenek ugyanazok a jogai, mint az ottani állampolgár dolgozóknak, akkor ebből számos probléma eredhet. És mit is jelent ez? Ez a társadalom biztosítási koordináció. Tehát egyenlő elbánás, tehát a nemzeti munkavállalók és az EU-s munkavállalók ugyanazokat a jogokat élvezzék, és igazából egy ország joga alkalmazandó. Tehát például, hogyha az emberek a járadékaikat egy bizonyos országban fizették, akkor a másikban nem kell. És itt igazából az egy ország joga, az agregációs fázis, tehát hogyha most belegondolunk a munkanélküliségébe, a nyugdíjba, tehát az összes ilyen társadalombiztosítási előny, illetve vívmány azt követeni meg a polgároktól, hogy a polgár befizessen egy bizonyos ideig a közös kasszába. Tehát ez az agregáció elve. Tehát az azt jelenti, hogy ha én egy másik tagállamban dolgoztam, mondjuk 6 hónapig, és elmegyek egy másik tagállamba, és akkor ott megint 6 hónapot dolgozok, akkor ez a tagállam azt mondja, hogy ha munkanélküli segélyt szeretnél, akkor legalább egy évig kell itt dolgoznod. Tehát az agregáció elve azt jelenti, mivel különféle tagállamokban dolgoztunk, kiadja az egy évet. Tehát ez egy év dolgozásnak felel meg. A két országban, mint hogyha egy országban dolgozott volna. Az átvihetőség, tehát például, ha van egy nyugdíjunk, akkor lehet máshol is nyugdíjas éveinket eltölteni. Tehát nem muszáj otthon lenni, tehát rengeteg brit él ez a jogával, és úgy döntött, hogy mondjuk elmegy Spanyolországba vagy Olaszországba, és ott kapják a nyugdíjukat. Tehát egészen röviden, hogyha megtalálom, tehát például a munkavállalói jogok, tehát, ahogy említettem, az egyenlő elvánás, egyenlő nagyon sokféle pénzügyi juttatás is jelent, munkakörülményeket, társadalombiztosítást, egy tagállamban, tehát ha valaki valahol dolgozik, akkor ott fizeti a nyugdíjáruléket, akkor kap esetleg gyerekszületéshez támogatást. Tehát a lényeg az, hogy ugyanolyan jogokat élvezzen az Európai Uniós munkavállaló, mint az ottani munkavállaló. Nagy-Britanniában vannak belső juttatások, tehát például általános hitelek. És ilyen hiteleket a munkavállalóknak adják, olyan munkavállalóknak, akiknek az alacsony bérüket ezzel próbálják valamennyire felkerekíteni. Tehát, hogyha vannak, hogyha alacsony munkabérek vannak, akkor kapnak ilyen támogatást. Tehát ezeket az emberek azért kapják, mert mondjuk szükségük van valamennyi támogatásra ahhoz, hogy tisztességes életet éljenek. És ez a belső juttatás nem jár a harmadik országok polgárainak, az EU-s polgároknak jár. De hát, hogyha a harmadik ország polgárai nagy-Britanniában vannak, akkor ők nem jogosultak erre a belső juttatásra. Ez pedig diszkrimináció a brit dolgozókkal szemben. Tehát például a munkavállalók gyerekei és a munkavállalók gyerekeinek jutatott támogatást, tehát a gyerekeknek joga van részt venni az oktatásban ugyanúgy, mint a brit állampolgároknak ez is a munkavállalói jogok része. A gyermekeknek járó juttatások, erről is elég sok szó esett. Esetleg emlékeznek, hogy Cameron miniszterelnök az EU-val tárgyalt, hogy kampányoljon, hogy a britek bennmaradjanak az Európai Unióban, és azt kritizálta, hogy ez átvihető, ez a gyermek juttatás. Tehát, hogyha egy EU-s polgár Nagy-Britanniában dolgozik, és a saját tagállamában lakik a gyereke, akkor is kapja a brit családi pótlékot. Mert Nagy-Britanniában dolgozik, és aki Nagy-Britanniában dolgozik, annak jár a brit családtámogatás. Tehát ez is a tárgya, tárgyalások részét képzi, és valószínűleg ezt megváltoztatják majd a brit törvényekben a munkahely keresők. Említettem már a munkanélküli segélyt, tehát az átvihetőség. Tehát, hogyha valaki egy tagállamban munkanélkülivé válik, akkor három hónapig, három hónap és hat hónap között kapja a, munk, a munkanélküli segélyt, és közben kereshet egy másik tagállamban is munkát. Tehát nem, nem tudjuk, hogyha ebben nem állapodunk meg, akkor velük mi lesz. És végezetül pedig más kategóriákat, például nyugdíjasok, tehát természetesen itt már említettük az agregációt, tehát hogy ha legalább egy évig dolgoznak egy tagállamba, akkor attól a tagállamtól kapunk nyugdíjat. Tehát mondjuk, hogyha három tagállamban dolgoztunk, akkor lehet három nyugdíjunk is. De mondjuk, hogyha egy tagállamban csak hat hónapot dolgoztunk, akkor abban a tagállamban nem jár nyugdíj, kivéve, hogyha ezt hozzácsapják a többi munkaidőhöz. Tehát, hogyha nem, akkor elveszti a befizetéseit. Egy másik nagyon lényeges vívmány ezen a téren, a szociális téren az egészségügyi ellátás. Az egészségügyi eljárást a lakhely szerinti tagállamban veszik igénybe az emberek, de az a tagállam fizeti az egészségügyi költségeket is, amelyik a nyugdíjat utalja. Tehát a Spanyolországban élő britek Spanyolországban kapják az orvosi ellátást, ezt Nagy-Britannia viszont kifizeti a spanyoloknak. Igazából Spanyolország alacsonyabb összegeket kap. Tehát most mondjuk egy példát, hogyha a tagállamok hogyan készülnek fel a Brexitre, a jelen spanyol kormány bejelentette, hogy ö, módosítani fogják a jogszabályokat, hogy a brit nyugdíjasok 300 és 500 ezren vannak körülbelül, majd magánbiztosítást kell, hogy kössenek, hogy Spanyolországban orvosi ellátást kapjanak. Tehát egészségügyi ellátás már. Említettük, hogy megvan az európai betegbiztosítási kártya, és hogyha valaki külföldön jár, akkor hozzáférése van az orvosi ellátáshoz. Ez is elvész, hogyha nem állapodunk meg ezekben a kérdésekben. Hát alapvetően ezek a végkövetkeztetéseink. Tehát nagyon komoly következményei lehetnek a Brexitnek a uniós polgárok és a britek számára is. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a jogokat megtartjuk. Köszönöm. Én is szeretném Én is szeretném megköszönni az anyagot is, kiváló professzionális anyag, és a prezentációt is, köszönjük szépen. Nagyon hasznos információkat tartalmaz, és figyelemmel fogjuk kísérni, a további fejleményeket is alkalmazni fogjuk természetesen. Köszönöm szépen és akkor most nyugdíj témával folytatjuk tovább. E, olyan tájékoztatást kaptam, hogy e, a 879 per 2016-os petíció benyújtója Sophie Leighton asszony nem tud jelen lenni, lemondta utolsó pillanatban a részvételét kaptunk egy levelet tőle, amelyet majd az anyaghoz csatolunk, és esetleg alkalmattán visszatérünk a megtárgyalásához. Viszont nyugdíj ügyben a 393 per 2017-es számú petíciót meg tudjuk hallgatni, és nem nem tudom megmondani, hogy a TJ az hölgy vagy úr, de egy TJ monogrammal rendelkező petíciós benyújtó valószínűleg ebben a teremben van. You are Mr. Teje. Welcome and please the floor is yours. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Jó napot kívánok, kedves parlamenti képviselők! Azért vagyok itt, hogy az európai állampolgárok jogait védendő, akik angol nyugdíjrendszerben kapnak nyugdíjellátást. Én már dolgoztam Franciaországban is, és az Egyesült Királyságban is, ezért értem a helyzetet. Az angol jogszabály kimondja, hogy az, hogy az angol nyugdíjrendszerből mindenhol, tehát ezt, azt mindenhol kifizetik a világon. De ugyanakkor csak akkor indexálják ezt éves szinten, hogyha az európai gazdasági térségben él valaki, vagy Gibraltáron. Vagy pedig egy olyan rendszerben, amely az Egyesült Királysággal megállapodást kötött, és kölcsönösség alapján megvalósítja ezt. Ez egy olyan jogszabály, amely ugye minden évben növekszik a nyugdíj szint, az Egyesült Királyságbeli nyugdíjszintek, illetve az árszínvonal miatt, amelyet az inflációs rátához igazítanak, vagy pedig egy 2,5, minimálisan 2,5%-os növekedés tapasztalható az inflációban. Így néz ki jelenleg a helyzet az Egyesült Királyságban. Most pedig elmondanám, hogy ennek a petíciónak mik a kulcs kérdései 1973 óta vagyok francia állampolgár, tehát gyakorlatilag azóta, amikor az Egyesült Királyság az Európai Gazdasági Térség része lett. 78 óta érek Franciaországban. Már majdnem 40 éve, 39 éve élek az Egyesült Királyságban. Informatikusként dolgoztam korábban Angliában, most Franciaországban, és mindazok a szerződések, amelyeknek értelmében dolgoztam, mindig ö, jogokkal és kötelességekkel ö, rendelkeztek kölcsönösség alapján. Most egyébként már nyugdíjas vagyok, és nem szeretném, hogy utolsó napjaimig bármiféle probléma ö, mutatkozzon a Brexit miatt a nyugdíj folyosításom miatt. Márpedig ez nagyon is megvalósulhat, hogyha az Egyesült Királyság egyszerűen egy tolvonással úgy dönt. 2013. február 13-án a, The, Guardian című lapban olvashattam, hogy másfél millióan vagyunk európai állampolgárok, akik, vagy Egyesült Királyságbeli állampolgárok, akik Európában élünk. Tehát itt tulajdonképpen ennek alapján kívánom megközelíteni ezt az egész kérdést. Ez a petícióm lényege, és remélem, hogy önök támogatni fognak engem ebben, és hogy a Brexit tárgyalások kapcsán is figyelembe tudják ezt venni. Amennyiben önök támogatnak engem ebben, további aláírókat fogok gyűjteni. La pétition. Nézzük most a petíciót. A Brexit aktiválódott. Éppen ezért a brit nyugdíjfolyósítási rendszer alá eső európai állampolgárok helyzetét rendezni kell. Nem szabad, hogy befagyasszák, csökkentsék vagy megszüntessék ezt a nyugdíj folyósítást. Ezért azt szeretnénk kérni, hogy garantálják egy életre szólóan a brit nyugdíjakat. azon, esetek, azon emberek esetében is, akik az Európai Unióban élnek, de az Egyesült Királyság határain kívül. Amennyiben a Brexit után, a Brexit után nem valósul mindez meg, azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Unió vállalja ezeknek a nyugdíjasoknak a kifizetését. Egy itt tulajdonképpen egy szerződést kötöttünk, amelyben jogok és kötelességek lettek lefektetve. A munkavállalók vagy állampolgárok befizették a vonatkozó társadalombiztosítási, illetve nyugdíjáralékaikat. Most a brit hatóságoknak a feladata az, hogy ezeket kifizessék. És bizony azt kockáztatjuk most, hogy majd szépen egyoldalúan a brit kormány megváltoztatja a vonatkozó szabályokat. Akár ez a kormány, vagy a következő, vagy a jövőben is ez megvalósulhat. És ahogyan egyébként a Brexit kapcsán már többször láthattuk, hogy az alapjogaink sérültek, hiszen nem is szavazhattunk. Például már önmagában ez egy jogsértés volt. A petíció kapcsán azt szeretnénk kérni, hogy ugye miután Nagy-Britannia és a brit királynő azt kérték, hogy kilépjenek az Európai Unióból, kb. 500 ezer brit nyugdíjas helyzete vált tarthatatlanná. Szeretnénk, hogyha a nyugdíjaink megőriznék vásárlóértéküket, hiszen ne felejtsük el azt, hogy mi már ledolgoztuk az életünket, és a mi egyetlen bevételi forrásunk az a nyugdíjunk, hiszen nyugdíjasak vagyunk. Én 39 évet éltem Franciaországban, és egy demokratikus alapjogom sérült akkor, amikor a Brexit-tel kapcsolatos népszavazásban nem vehettem részt. Tehát én azt gondolom, hogy már így is nagyon sokat veszítettünk 2016 májusa óta értékéből a mi nyugdíjunknak, mert a font sterling leértékelődött az euróval szemben 11%-kal, tehát ennyivel kevesebbet ér már most a nyugdíjunk, és ez nagyon problémás. Bien, merci, uh, merci de bien vouloir tenir compte de cette demande pendant les négociations du Brexit. Jó lenne, hogyha mindezt figyelembe vennék akkor, amikor a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalásokat folytatják. Nagyon szépen köszönöm. Ez nagyon fontos téma. Szeretném tájékoztatni arról, hogy a petíciót elfogadtuk, a petíció tartalmáról tájékoztatjuk az Európai Bizottságot, tehát újabb aláírásokra már nincs szükség ebben a témában, a, a téma az asztalon van. És most kérdezem a kollégákat, ki óhajt hozzászólni, tessék kolléganő, parancsoljon. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Higgs petíciójához kapcsolódik, nagyon is világosan és részletesen személyes esetekben bemutatnak olyasmit, amit, eh, ami kiegészítheti a kutatási tudományos tanulmányokat, hiszen ezek az egyedi egyéni életek, amelyeket érinteni fog a Brexit akkor, hogyha nem születik jó megállapodás. hiszen született olyan megállapodás bizony, amely a különböző jogok elvesztéséhez vezethet, és jóhiszeműen e, kialakított életformájukat e, hátrányosan érintheti a polgároknak. A parlamenti álláspont, állásfoglalás az uniós polgárokkal kapcsolatban már felvetette ezeket a kérdéseket, és itt most láthatunk konkrét példákat a brit polgárok életéből, nem csak számokat hallunk, mert az, hogy most 4,5 millió személy. Hát ez soknak tűnik, de mégsem tudunk egyéni arcokat, történeteket, életeket kapcsolni egy ilyen számhoz. És úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak éppen abban relik az ereje, hogy itt az önök személyes történeteit tudjuk összegyűjteni és továbbítani, és a parlamenti álláspontban ez is tükröződhet aztán. És az Alkotmányügyi Szakbizottságban folytatott eszmecserét már a kollégák említették, és ott is ugye az uniós jogokról volt szó, és a Liber szakbizottsággal együtt is folytatunk eszmecserét ki Perhofstadtot, és idéztük, aki azt mondta, hogy semmiképpen sem fog olyan megállapodást elfogadni az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, amely nem garantálja az uniós polgárok jogait. Ez a mi alapelvünk, amelyet követni fogunk. Az Európai Parlamentnek ezt az irányadó álláspontja, és ennek tükrében fog elköteleződni és részt venni a, a Brexit folyamatban. És úgy gondolom, hogy ez egy komoly támogatás és némi garancia, bizonyosság, bár hát ennél többet is szeretnénk a családoknak, az embereknek, de legalábbis az Európai Parlament és a parlamentet képviselő tárgyalók konkrét, világos állást álláspontot fogalmazott meg, hogy számára, az Európai Parlament számára ez a legfontosabb, hogy az uniós polgárok jogait garantálja majd a megállapodás. És most már elkezdhetünk beszélni a részletekről, és e tekintetben ezek a petíciók rendkívül hasznosak, hiszen ezek vetik fel azokat a hasznos, fontos kérdéseket, amelyeket mi a tárgyaló felé továbbíthatunk, és aztán valóban említésre kerültek a társak során. Én is ugye most itt vagyok önök, és ezért nem tudom a, a kereskedelmi szakbizottság ezzel kapcsolatos eszmecseréjét figyelemmel követni, de elmondanám, hogy van az Európai Parlamentben egy monitorozó csoport, amely képviselőkből áll, és amely azt monitorozza, hogy a Brexit tárgyások során miről is van szó, mi zajlik ott. És, és részükre tudunk mi itt inputot, kérdéseket biztosítani, hogy melyek azok a konkrét kérdések és problémák, amelyek a, a brit polgárok életét érintik. Ezért szeretném elmondani, hogy ez az, amiért fontos, hogy ide jöttnek, ezért fontosak a petíciók, ezért fontos, hogy feltegyék ezeket a kérdéseket, felvessék a problémákat, mert konkrét segítséget jelent a számunkra, képviselők számára, hogy figyelmet tudjuk, a polgárok szemével is figyelmet tudjuk követni a, polg- a tárgyalásokat, és biztosítani tudjuk azt, hogy a polgárok jogai ne csorbuljanak. Szépen tehát petíciót nyitva tartjuk. A petíció tartalmáról tájékoztatjuk az Európai Bizottságot, és figyelemmel fogjuk kísérni a tárgyalások folyamát ebből a szempontból is. Rendben van így? Köszönöm szépen. Egy új témára térünk át, ez pedig az Erasmus Plus program jövője a Brexit tárgyalások függvényében, mégpedig a 147 per 2017-es számú petíció, amelyet tízezren írtak alá a liberális fiatalok képviseletében. Viki nevén van jelen, átadom a szót neki, parancsoljon. Hello. Hello. A fiatal kérvényezők nevében szeretnék ma felszólalni, és azt szeretnék elérni, azt szeretném elérni, szeretnénk elérni, hogy a fiatalok számára fennmaradjon az Erasmus Plus program, hiszen ez nagyon fontos a az akadémiai, egyetemi és kulturális eszmecsere miatt. Tehát azt szeretnék elérni, hogy az Erasmusból ne essenek ki brit fiatalok. Az Erasmus Plus-ban a brit hozzájárulás nagyon jelentős volt. Az első három helyen szerepel Nagy-Britannia is, ami a külföldi tanulást vagy önkéntes munkát illeti. Nagyon sokan, több ezren dolgoztak brit fiatalok az Európai Unió más tagállamaiban önkéntes módon, vagy tanultak. És ezt a lehetőséget eh, pedig nem szabadna elveszíteni. A Brexit tárgyalásokon mindenképpen figyelembe kell venni az Erasmus, nem szabad a fiatalokat azért megbüntetni, mert eh, Nagy-Britannia kilép az EU-ból. A fiatalok 75%-a az EU tagság mellett szavazott Nagy-Britanniában. Tehát eh, nem szabad azokat büntetni, akik a tagság mellett szavaztak. Uniós polgárok is, nem csak brit állampolgárok, éppen ezért meg kell tartani a lehetőségeiket, hogy tanulhassanak. Ők az európai projekt gyermekei. A személyes tiszteletem az Európai Unió iránt már nagyon korán megkezdődött, hiszen gyakran jártam más európai országok, megtanultam, hogyan lehet más országokban kommunikálni az emberekkel. És szerintem sokkal jobban tudjuk kezelni a nemzetközi kihívásokat együtt, mint külön, mint például a klímaváltozás vagy a migrációs kérdések. Nagyon sok ajtó megnyílt az Erasmus révén, és nagyon sokat köszönhetnek a brit fiatalok az európai támogatásnak. A nemzetközi csere teljesen megváltoztathatja egy fiatal ember életét. Megismerhet más kultúrákat. Novemberben fiatal liberálisokkal jöttem el az Európai Parlamentbe. Igen, igen, helyesen említette, hogy tízezer aláírást tartalmaz ez a petíció. És egy egyedülálló tapasztalat volt a fiatalok számára, hogy hogyan működik az Európai Parlament. A legaggódóbb petíció sok között van egy 17 éves diák, aki nagyon aggódik. És attól félnek ők is, és a többiek is, hogy a jövőbeli lehetőségeiket lefejezik. nem szeretnénk csendben várni, amíg a brit kormány megtárgyalja az EU-val a Brexitet. Igenis harcolni fogunk azért, hogy megmaradjon Nagy-Britannia és az EU között a kulturális egyetemi csere. Hiszen az Erasmus Plus-ban a brit részvétel nagyon jelentős volt, és reméljük, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság mind támogatnak majd minket, hogy folytathassuk ezt a programot. Ez a petíció sokkal többről szól, mint a külföldi tanulás védelméről, hiszen itt óriási kulturális dimenziókról van szó. Itt a fiatalok hangjáról van szó. És ne felejtsék el, hogy a fiatalok óriási többsége a benmaradás mellett döntött. Amikor Teréza May most össze csapta ezt a legutóbbi választást, akkor azt hitte, hogy na majd jó nagy erős mandátumot kap, de nem. A brit lakosság pedig eh, hátat fordított neki, és nem adott neki erős mandátumot. Nagyon gyenge lábokon áll a parlamenti többsége. Én a liberális demokratákat képviselem, és a liberális demokraták pedig mindent megtesznek azért, hogy megmaradjanak a kapcsolataink az EU-val. A Brexitet egy óriási nagy hibának tartjuk, és reméljük, hogy a fiatal britek vissza tudnak majd jönni az Európai Unióba. Hiszen szükségünk van arra, hogy együtt tanuljunk az európai szomszédjainkat, hogy együtt gondolkozunk, kommunikáljunk. És reméljük, hogy a petíciónk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 a kameráknak, akik online figyelnek minket, vagy majd visszanézik ezt a mai tanácskozást. Ön nem látta azt, amit én innen láttam, az arcokat. Ez Oscar díjas filmet nem figyeltek volna ekkora érdeklődéssel az emberek, úgyhogy megható, megható az, ami ebben a teremben történik ma délután kedves koordinátorok, és vegyék csak észre, hogy az európai gondolat ereje jön itt elő. Fölvonul ide elénk a, a brit társadalom különböző szeretének képviselete, és azt mondja, hogy bent akarok maradni, nem akarok, nem akarok elrontani egy jó kapcsolatrendszert. Úgyhogy ez nagyon fontos, én köszönöm szépen is, hálás vagyok önnek, azzal, hogy természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, átküldjük, átküldjük az Európai Bizottságnak prioritásként, és majd ezt a fájt én kérném, ezt elküldenénk az összes képviselőnek, jó? Ha van olyan kedves, aztán nekünk ezt ideadni. Hölgyeim és uraim, Brexit témában a meghallgatásokat illetően ez volt az utolsó mai meghallgatásunk. A jegyzőkönyv kedvéért el kell mondjam, hogy a 952 per 2016-os, a 797 per 2016-os, a 823 per 2016-os, a 842 per 2016-os, az 1221 per 2016-os, a 352 per 2017-es, a 787 per 2016-os, a 788 per 2016-os petíciókat is befogadta a bizottság, és majd ö, alkalomattán vissza fogunk térni hozzájuk. És a mai tárgyalási program utolsó programpontja, Évi kolléganőnk beszámolója egy véleményről, amelyet az EU egyik direktívája kapcsán fogalmazott meg. Kedves kolléganő, öné a szó. Grazie mille, Presidente. Köszönöm szépen. Jelentéstevőként, sőt véleményírójaként a Petíciós Bizottság részéről a megújuló energiaforrásokra vonatkozó a vélemény témájában azt tudom elmondani, hogy konkrétan szeretnénk a lehető legjobban az egyes emberek és a szervezetek véleményét érvényre juttatni főként a megújuló energiaforrások tekintetében. Ugyanakkor szeretnénk pontos választ adni azokra az aggályokra, amelyeket a petíciók beterjesztői írtak. Szeretném ezzel azokat a technikai témákat külön választani, amelyeket átküldtem az illetékes szakbizottságokhoz, a környezetvédelmihez és az energiaügyi szakbizottsághoz. Az én véleményem inkább olyan módosításokra összpontosít, amelyeket a bizottsági javaslat módosítását célozzák, és amelynek az a célja, hogy minél ambiciózusabb javaslatot tudjunk letenni az asztalra főként a célkitűzések tekintetében 2030-ra vonatkozólag a megújuló energiaforrások arányának tekintetében. Ezt azért teszem így, nagyon egyszerű oknál fogna, fogva, mert azt szeretnénk elérni, hogy 2050-re 100%-os legyen a megújuló energiaforrások alkalmazásának aránya, de ehhez már mostantól kezdve állandó célokat kell meghatároznunk 2030-ra vonatkozólag jelenleg. Ezt azért is mondom, mert a rendelkezésre álló tanulmányok világosan kimondják azt, hogy Európai Uniós szinten, hogyha megfelelőképpen támogatjuk jogi értelemben is a megújuló energiaforrásokat, ezek akár a 45%-os arányt is elérhetik 2030-ra. Egyébként pontosan ezt szerettem volna beleírni ebbe a véleménybe, sőt bele is írtam. Az Európai Uniónak 2020-ra 20%-os célt tűzött ki saját maga elé. Ezt egyébként nagyon könnyen el lehet érni. Az új célok ezért 2030-ra nézve 45%-ot jelentenek. Ez évente 2,5%-os növekedést uh, mutatnának. Én úgy gondolom, hogy ez a helyes út ahhoz, hogy 2050-re elérjük a 100%-ot. Nem gondoljuk azt, hogy tovább lehetne menni azon az úton, amelyet az Európai Bizottság javasol, ez a bizonyos 27%-os arány, ami gyakorlatilag éves szinten 0,7%-os növekedést jelentenek 2030-ig, és sokkal több munka várna ránk 2050-ig, tehát 2030 és 50 között. A bizottsági tanulmányokból az is kiderül, hogy ha ma Európa már semmit sem tenne, és minden ugyanúgy maradna, mint eddig, már akkor is 23, 24,3%-os lenne a megújuló energiaforrások aránya. Tehát itt az ideje, hogy többet és jobban cselekedjünk, és amellett, hogy a célokat meghatároztuk, a nemzeti kötelező érvényű célokat is átdolgoztuk, tehát nem csak uniós összcélokat határoztunk meg, itt is az Európai Bizottság volt az, amely 2016-ban a REFIT kapcsán kimondta, hogy a nemzeti kötelező célkitűzések nagyon fontos faktorként tekinthetők a tagállambeli megújuló energiaforrások politikájában. Egy másik témát is felvetnék itt, amelyet egyébként nagyon sok petíció is támogat, vagy megtámogat, itt tulajdonképpen azt a normatíva rendszert említeném, amely a megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Nagyon sokszor láthattuk azt, hogy visszamenőleges hatály, illetve nem átlátható és nem stabil rendszer nem támogatta a megújuló energiaforrásokra való áttérést, pedig pont ez lenne a feladat, hogy a stabilitás megvalósuljon jogszabályi háttér tekintetében is. Ez azért is van így, mert a befektetések rámutattak arra, hogy csökkentek a befektetések, és nagyon sok petíció erre rámutat, rámutatottak arra ezek a petíciók, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó befektetések csökkentek, és ez annak volt betudható, hogy a jogi háttér, a jogszabályi háttér nagyon sokat változott, főként a fotovoltaikus szektorban, például Spanyolországban. Én azt gondolom, hogy azok a módosítások, amelyekkel foglalkoznunk kell, egy inkluzív és átlátható közmeghallgatás eredményeképpen képzelhető el. Az én szemszögemből nézve, amikor energia átmenetről beszélünk, az azt is jelenti, hogy olyan energiarendszert kívánunk megvalósítani, amely az egész társadalom számára hasznos, hogy végre demokratikussá tegyük az energiarendszert, és minél decentralizáltabbá. A jelenlegi helyzetben ugyanis nagyon kevés nagy cég kezében összpontosul az energiatermelés, ezt a modellt ezt meg kell szüntetni, hogy demokratikussá váljon az energiatermelés is. Ezen belül az emberek, a közösségek szerepe nem szabad, hogy elveszten, sőt az egész folyamat középpontjába kell őket állítani, és én azt gondolom, hogy az a definíció, amelyet a véleménybe beépítettem, arra vonatkozik, hogy a megújuló energiaforrások közös javaknak tekinthetők. Ezt pénzügyi értelemben is így kell tekinteni, mert a megújuló energiaforrások termelői, fogyasztói egyben ilyen központokká kell, hogy váljanak. Aztán itt van az energiaszegénység ellenes harc kérdése. Sajnos ma azt mondják a öm, különböző öm, statisztikák, hogy 11%-a a lakosságnak energiaszegénységben él. A megújuló energiaforrások ezt a problémát is megoldhatnák. Egy másik kérdéskör, amelyre mindenképpen utalni akartam, a különböző disz, tehát a, a különböző prioritásokra vonatkozik. Én szerettem volna ezt megerősíteni, a rendszerekre való rákapcsolódásra vonatkozó prioritási lista nagyon fontos kérdés számunkra, ez egy nagyon pozitív eredmény volt, amelyet el tudtunk érni a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti fejlesztési terveken belül. És végül pedig nem szabad, hogy elfelejtsük azt, hogy közvetlen és közvetett állami támogatások segítik a fosszilis energiaforrások ból való energiatermelést, ezt én úgy gondolom, hogy meg kell szüntetni. Minden ilyen köztámogatást, állami támogatást meg kell szüntetni, hogyha valóban úgy gondoljuk, hogy energia átmenetet szeretnénk elérni, és támogatni kívánjuk a megújuló energiaforrásokat. Ezeket a javaslatokat foglaltam bele a módosításaimba, van egy egyébként, ami nagyon fontos számomra. El kell döntenünk azt, hogy mit is értünk a városi hulladék kezelésen, hiszen sajnos a szemétégetés még mindig nagymértékben támogatott tevékenység. Itt megint csak meg kellene szüntetnünk a szemét égetésre vonatkozó állami támogatásokat. Egyébként az Európai Bizottság is az év elején utalt erre, hogy ezt a gyakorlatot be kell szüntetni tagállami szinten is. Köszönöm szépen, és várom a kollégák megjegyzéseit, illetve azt a fajta pozitív együttműködést, amelyre számítok. Parancsoljon! Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen. Én ebben a dossziéban az árnyékjelentéstevőket képviselem, úgyhogy angolra fogok váltani. Kedves kollégák, először szeretnék köszönetet mondani Elvi előadónőnek a, a véleménytervezet kidolgozásához, és nagyon fontos pontokat vesz figyelembe, amelyek a városi polgárok életét nagyban érintik, de mégiscsak vannak hiányosságok. Úgy gondolom, hogy a befogadott petíciók szempontjait, aggodalmait még nagyobb mértékben figyelembe kellene venni, és a különböző szakbizottságok esetében az életekésségi körök meghatározása során is ez volt az irányadó. És az egyik aktuális petícióban a megújuló energiaforrások tekintetében a beruházásoknak a kockázatával foglalkozik, jó lenne, hogyha a jogszabályi környezet elég stabil, szilárd lenne ahhoz, hogy itt a nagyobb volumenű beruházásokat, nagyobb kockázat nélkül meg lehessen tenni. Az európai akik itt vannak aggodalmai a stabilitással, az átláthatósággal kapcsolatban, ez tükrözik az elmúlt évek petíció is ebben a témában. Nagyon sok petíciót benyújtó kifejezte aggodalmát a különböző állami támogatásokkal kapcsolatban is. És úgy gondoljuk, hogy a már odaítélt támogatásokat nem szabad elveszíteni egy új irányelv vagy egy új jogszabály miatt. Köszönjük szépen! Ja, auch, Köszönöm szépen, köszönjük az előadónak. Lenne egy kis észrevételem, kicsit somolyognom nem kellett az egyik álláspontnál, amikor Évi kolléganő azt mondta, hogy a szemét az elégetése az nagyon-nagyon negatív, ezt a jövőben fel kellene függeszteni. Természetesen, hogyha valahol eh, ezt eh, ellenőrzés nélkül lerakja ezeket a szemét, hegyeket valahol felhalmozza, akkor azért én azt mondanám, hogy lehet, hogy jobb lett volna elégetni ezt a hulladékot. Tehát a, a realitásokat is szem előtt kell tartani, amikor azt mondjuk, hogy a szemét égetést fel kell függeszteni a jövőben. Kérdés, hogy mi történik akkor a szeméttel a tagállamok. De ez csak egy ilyen előzetes kis megjegyzés. Amikor Nápolyban jártam, akkor nagyon örültem volna, azt a rengeteg szemetet elégették volna, ahelyett, hogy szemét hegyeket kellett felkerestünk a város környékén. Mindenképpen oda kell ezen kívül arra figyelni, hogy egy, a petíció szakbizottság véleményéről van itt szó, éppen ezért nem szabad más szakbizottságok illetékeségi körébe behatolnunk, éppen ezért a benyújtott petíciók alapján kell itt e, eljárnunk, és az alapján kell, azok alapján kell ezt a véleményt kidaggazni. Egyfelől lerövidül majd a vélemény, másodszorban, ami még ennél is fontosabb, az azt jelenti, hogy a szakbizottságok, a többi szakbizottság komolyabban fog bennünket venni, mert azt látják, hogy a mi véleményünk vagy jelentésünk a rendelkezésre álló benyújtott petíciókra alapul. Itt a néppárti kollégák is mondtak már jó példákat arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt megfelelően megtenni, és fogunk mi is módosítókat megfogalmazni az én frakcióm úgy véli, hogy itt uniós általános célokat kellene kitűzni, és a jogbiztonságot garantálni kellene. Hát éppen ez most a probléma, hogy a megújuló energiák első-második generációjánál egyszerűen nincs meg még mindig az a beruházáshoz szükséges jogbiztonság, ami garantálja a megtérülését a beruházásoknak aztán fontos az is, hogy vannak, akik saját termelős energiát szeretnének használni, vagy használnak is már, de eh, nem szabad itt átestünk a ló túloldalára, nem szabad, hogy őket pozitívan diszkrimináljuk. De mindenképpen örömmel várjuk az eszmecseréket, a vitákat és módosítókat, és ki fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Én is, és úgy gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor megkérdezzük az Európai Bizottság véleményét. Herrero asszony véleményét szeretném kérni, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság örül, hogy látja az érdeklődést, amelyet ez a javaslat keltett. Nyilvánvaló, hogy hét szakbizottság van a parlamentben, amely foglalkozik a javaslattal. A javaslat értelme az, hogy a tagállamoknak egy megfelelő keretet adjon, hogy 2030-ig eh, lépjenek, és nagyon fontos, prioritásunk, hogy igazából a megújulók tekintetében mi legyünk a világ elsők. És nagyon fontos éppen ezért az Energia Unió továbbvitele is. És éppen ezért köszönet az előadónak. A kérdés, a javaslatunk gyakorlatilag az Európai Tanács következtetésein alapul. És szeretnénk rámutatni, hogy a javaslat túlmutat az ott megfogalmazott célokon. Hiszen a javaslat a beruházások biztonságát, a fogyasztók védelmét garantálja, és ezen kívül még számos ágazatban különféle szempontokat figyelembe vesz, mint a közlekedés, szállítás, energiapiac, és mind ezek kombinációja a csomag többi javaslatával együtt minden európai érdekét szolgálja majd, és olyan keretet hoz létre, amelyben a befektetések biztosabbak. A 45%-os célt javasolja az előadó. Ez igazából a mi anyagunkkal összhangban áll, az NV szakbizottság összhangjaival is, azonban 30% Irakot támogatta a parlament a korábbi állásfoglalásában, de természetesen figyelemmel kísérjük majd a parlament tevékenységét. A bizottság teljes mértékben egyetért egy elképzeléssel, amit a képviselőktől hallottunk, és pedig, hogy szükség van az jogszabályzó keret stabilitásának növelésére. Nagyon lényeges az, hogy a beruházók biztonságban érezzék magukat, a beruházásaikat is biztonságban tudják, és éppen ezért szeretnénk figyelemmel kísérni majd a konkrét megvalósulást. Ami itt a fogyasztókra, az energiaközösségekre vonatkozik, már említettem, hogy az egyik prioritásunk az, hogy a fogyasztó legyen az Energia Unió központjában. Éppen ezért először szeretnénk garantálni, hogy észszerű fogyasztás legyen az Európai Unióban, de úgy gondoljuk, hogy a javaslataink további lehetőséget adnak a fogyasztóknak és az energiaközösségeknek, hogy jobban éljenek a lehetőségeikkel, és természetesen figyelni kell ezen a téren az állami beavatkozásokat is. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést értünk el, abban a tekintetben, hogy hogy a fogyasztók tudatosabban tudjanak fogyasztani. Ami a megújuló energiáról már szó volt, tehát a jobb hozzáférés a megújuló energiához téma volt már. Szeretném aláhúzni, hogy a megújuló energia már más jogalkotási anyagokban is szerepel, tehát az elektromos áramról szóló rendeletben található ez meg. Tehát itt nem, nem, nem töröltük itt a megújuló energiaforrásokat, hanem átvittük egy másik területre. És most szeretném a parlamentet is megkérni, hogy nyújtson a módosítókat, főleg ezen a témakörön belül, és, és uh, itt szerintem a jogalkotási munkát is ezzel egyszerűsítettük. Végezetül a hulladék alapú fosszilis tüzelőanyagok. Igen, tehát egy kicsit furcsának tűnik, hogy ez itt van, és nyilván kérdéseknek is okot ad, de szeretnék rámutatni, hogy nem megújuló energiaforrásokról van szó a hulladék esetében, tehát a megújuló energia az, az megújul, a hulladék az nem újul meg, és nagyon fontos az, hogy a üzemanyag szolgáltatók is jobban figyelembe vegyék az energiadiverzifikáció lehetőségeit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is. Szeretném elmondani, hogy a módosító javaslatokat június 29 ig délután 3 óráig lehet benyújtani, és a petíciós bizottságban tehát itt a szavazás szeptember 7-én lesz. Evi asszony, óhajt még valamit mondani hozzá, vagy befejeztük? Ringráció. Szeretném megköszönni a kollégáknak és azt gondolom, hogy biztos, hogy jól fogunk tudni együttműködni, mert a felvetett témák, azokat részben már én magam is javasoltam, tehát a jogi keretek stabilitása az egyik ilyen tény, téma, amelyre a néppárt és a szocialista kolléga is utalt. Nagyon sok petícióból is ez derül ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ebben egyet fogunk érteni. Ami a további célokat illeti, én remélem, hogy a parlament ambíció, minél ambiciózusabb célokat határozhat majd meg, mert utána következik a trilógus, és ott sokszor az ambícióink sérülnek. Tehát ez volt a cél, ez volt az én hosszú távú célom és természetesen ezen keresztül tudjuk az egészséget és a környezetet is védeni. Úgy tűnik, hogy ennyi volt a mai napra. Köszönöm szépen az együttműködést, és holnap 9 órakor találkozunk. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek!